image okay. within our Colleagues, ladies and gentlemen. Kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük. Kezdjük a napi rend elfogadásával. A 8-as és a 12-es pontok a napirend tervezeten, ezeket elhalasztjuk a következő ülésre. a jelentéstevő kérésére. Rinaldi és Bové urak kérésére. Azt javaslom, hogy a háromoldalú tárgyalások állásáról egy új napirendi pontot illeszünk be, ez egy szokásos napirendi pont, és még egyet, egy jelentés bemutatását. A kanadai tavaly novemberi delegáció, illetve most novemberi delegációs látogatás beszámolóját szeretném betenni. Ezt el tudjuk fogadni, jó, akkor elfogadom. A múltkori november 14-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni, amennyiben kifogás nem érkezik ennek az ülésnek a végéig. Közben megjött a kávém is. Elnök közleményei. Csak a szokásosak vannak. Ahogy szoktuk, most is lehet webstreamen hallgatni az ülésünket. A szokásos levelezés pedig megtalálható a dossziájukban. Az első rendes napirendi pontunk következik, a három oldalú tárgyalások állásáról szóló beszámoló. Szeretnék gratulálni a delegációnknak. Az ICI dosszié lezárásához, amelyet nagy többséggel sikerült elfogadni egy nagyon-nagyon hosszú harmadik olvasat után az intében. Ez egy első kísérlet volt az egyeztetési eljárásban. Erről szerettem volna beszámolni. A folyamatban lévő három oldalú tárgyalásokkal kapcsolatban most, amikor a rendelet a kétoldalú beruházási szerződésekről zajlik, amelynek én vagyok egyébként a jelentéstevője. Több három oldalú ülést is tartottunk, például december 5-én, és mivel kompromisszumos javaslatokkal érkezett a lengyel elnökség, meghallgattuk az ő magyarázatukat, illetve az Európai Bizottság hozzáfizett megjegyzéseit. És reagáltunk ezekre, mégpedig nagyon negatívan. Volt tehát előrelépés, új dolgok merültek fel ezzel az ügyel kapcsolatban. Azt javaslom a társ előadóknak, akikkel szintén természetesen intenzív eszmecserét folytattunk, hogy a saját kompromisszumunkat fogalmazzuk meg, és ezt nyújtsuk be most. Persze, a következő heti ülésen ezt akkor majd meg tudjuk tárgyalni. A következő három oldalú ülés már a Dán elnökség alatt lesz. A Dán elnökség egyébként már az elmúlt ülésen is jelen volt, tehát tudják, hogy milyen nehézségek várnak rájuk e nagyon fontos ügyben. Van-e kérdés? Nincs kérdés. Akkor a negyedik napi rendi és az ötödik napi rendi pontra lépünk tovább. A negyedik a beleegyezési eljárásról szól, amelyre szükség van ahhoz, hogy a nemzetközi kakaó megállapodást meg lehessen kötni. Én vagyok ennek is az előadója, egy ajánlás tervezetet fogunk tehát megvitatni. Azt kérem, hogy járuljunk hozzá az aláíráshoz, a hivatalos megkötéshez, de ugyanakkor azt javaslom, és a frakciók is egyetértettek ezzel, hogy javasoljunk egy állásfoglalás tervezetet. Ezzel kísérnénk a beleegyezési javaslatunkat. Ebben a kakaó ágazatot érintő jelentős problémákra térnénk ki. Javaslatom az, hogy ezzel a nagyon kényes témával, konkrétan a gyermekmunkával foglalkozzunk egy külön állásfoglalási indítvány tervezetben, ha már a kakaó téma felmerült. Ami a megállapodást illeti, véleményem szerint, és ezért ajánlom, hogy fogadjuk el, egy pozitív megállapodás, fenntarthatóságot jelent majd az ágazatnak, amelyben 15 millió ember dolgozik. Ez a megállapodás a kormány, a nemzetközi kakaó megállapodás szervezetének a kormányzását javítani fogja, ennek a szervezetnek a tagjai a legfőbb exportáló és fogyasztó országok. Valamint a megállapodás elismeri azt, hogy a fair árak és a méltányos megtérülés rendkívül fontos a kakaó termesztők számára is. Az Európai Unió a legfőbb kakaó importőr, és itt tart, találhatóak a legfőbb feldolgozó és csokoládégyártó létesítményeket is, ezért nagyon fontos, hogy mi is vállaljuk a saját felelősségünket ebben az ágazatban. A gyermekmunka kérdésén túlmenően is van néhány téma, amit érdemes megfontolni a kakaogazdaság területén. Például a különböző projektek és kezdeményezések jobb koordinációja, a termelők és közösségeik életének javítása és az extrém áringadozás ellensúlyozása. A gyermekmunkával kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy idén márciusban az INTA eszmecserét szervezett a kakaogazdaság szereplőivel, illetve a feldolgozóipar képviselőivel. 2010-es kakaó megállapodással kapcsolatban megállapítottuk, hogy az ILO elveinek megfelel, és a 42. 43. cikke a megállapodásnak jó kiinduló alap a gyermekmunka témájának a felvetésére. Az EPP szeretne tovább lépni ebben a témában, ezért javasoltam azt, hogy egy külön állásfoglalást fogadjunk el a témában. Ebben szeretnénk, hogyha egyetemesen elfogadnák és hatékonyan végrehajtanák az ENSZ gyermekjogi egyezményét, illetve az ILO minimum fizetésről szóló, illetve a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló egyezményeit is elfogadnák. A gyermekmunka fő gyökere annak, hogy fennmarad a szegénység, illetve a gyermekek nem tudnak iskolába járni, és ezzel újra generálják nehéz sorsukat a következő generációkban is. Az általános preferencia rendszerekre vonatkozó intézkedésekben is szeretnénk, hogyha fellépnénk ez ellen, illetve az egész élelmiszer láncban és termelői láncban vissza tudnánk követni, hogy egy kakaó növény, vagy kakaó termés gyermekmunkával jött -e létre, vagy nem. Akkor az eszmecserét kezdjük az árnyék jelentéstevőkkel. Elizabeth Köstinger az első néppárt részéről. Öni a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. És azt gondolom, hogy a kakaó egyezmény fontosságával kapcsolatban már sokat vitatkoztunk a bizottságon belül, és a javasolt állásfoglással kapcsolatban a gyermekmunka ellen számomra teljesen magától értetődő, hogy nyomást kell gyakorolni ebben az irányban, és hogy minél jobban kell harcolnunk a gyermekmunka ellen. Azt gondolom, hogy mi az állásfoglással kapcsolatban már korábban is megbíthattunk sok különböző pontot. Lenne a szöveggel kapcsolatban még azért egy-két megjegyzésem, ami egyébként véleményem szerint nem mindenütt célra vezető, vagy nem koherens talán a szöveg néhány ponton. Véleményem szerint a D pont alatt említett tanulmányra ez például érvényes, ugyanis ez ILO részéről is megvizsgálásra került ez a tanulmány, és utalás történt arra, hogy a tanulmány eredményei nem bizonyítottak, tehát nem, nem léteznek valóban bizonyítékok arra nézve, hogy az egyes afrikai államokban valóban gyermekkereskedelem zajlana. Tehát mindenképpen legyünk óvatosak, mivel hogy az eredményeket még nem hoztuk nyilvánosságra, tehát nagyon fontos, hogy a D pont alatt, a, hogy, hogy, hogy valóban idézzünk-e a tanulmány szövegéből, ezzel kapcsolatban óvatosságra inteném önöket. Lenne még egy megjegyzésem, mégpedig ez a H ponttal kapcsolatban, a kettes ponttal kapcsolatos, és itt egyébként e, olyan érintetteket sorolunk fel, akik ebben az egész dologban érintettek, és egyébként pedig öt külön csoportra is utalunk. És nem tudom, hogy ezt a szöveget nem lenne értelme leegyszerűsíteni, tehát hogy valóban ezeket az érintetteket név szerint fel kellene sorolni. Én azt gondolnám, hogy talán ezt így le kellene egyszerűsíteni, és nem kéne őket név szerint felsorolni. És talán az egyik legfontosabb pont, amit most itt megszerettem volna említeni, az pedig az a hetes pont lenne, ahol pedig arra utalunk, hogy az Üzbegisztánnal megkötött textíliákra vonatkozó egyezmény is érvényesülne. Én nem szeretném azt, hogyha különböző konkrét esetekre is utalnánk a szövegbe, amik a múltban megtörténtek. Én azt gondolom, hogy ez a kakaó val kapcsolatos egyezménnyel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy a gyermekmunkára is utalunk, de én azt gondolom, hogy a koherencia kedvéért ezt a pontot az állásfoglalásból távolítsuk el. Tehát ez lenne talán a legfontosabb megjegyzésem. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you for your remarks and also... Köszönöm a megjegyzéseit, köszönöm, hogy kifogásait is megfogalmazta, ezt figyelembe fogom venni. Van-e hozzászólás még az állásfoglalás tervezethez? Vagy Elizabeth Köztin kolléganő hozzászólásához? Talán módosító indítványokat fog majd benyújtani, a, hogy a véleménye kifejeződésre jusson. Bent Lange az SND frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és azt gondolom, hogy az Üzbegisztán egyezményre vonatkozó említéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha következetesek maradnánk, és konzisztens maradna a szöveg, tehát világos felügyelet, világos szabályozás lenne, és szerintem az Üzbegisztán említésével kapcsolatban is ugyanezt a mércét alkalmazzuk, mint a gyermekmunkára vonatkozó állásfoglalásunkba is, és kérném ezért, hogy a kollégák is gondolkozzanak el azon, hogy az eddigi hagyományoknak megfelelően hogyan tudnánk ezt következetesen átültetni ebbe a szövegbe is. Köszönöm. Van-e más hozzászólás a GUE részéről? Köszönöm, elnök úr. A gyermekmunkáról szóló állásfoglalást támogatni fogjuk, ezt nagyon fontosnak tartjuk bármikor, amikor felvetődik, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy a kakaó ágazatban, amely kistermelőkből, kisvállalkozásokból áll leginkább, a multinacionális agrárcégek is kezdenek megjelenni, és ők leginkább felelősek ezért a problémáért. Elnök, köszönöm szépen. Kíván-e más hozzászólni? Akkor nem a megállapodás megkötéséhez tehát nem érkezett kifogás, senki nem ellenzi ezt, ha jól látom. És az állásfoglalás tervezettel is úgy tűnik, hogy nagyjából egyetértenek. akkor ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk, de előbb még megadom a szót az Európai Bizottságnak, Palatini úrnak. Önni a szó. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy először is önnek kifejezetten meg köszönjem, illetve a tisztelt képviselőknek azt a pozitív megközelítést és azt a bátorítást, amit közvetítettek az Európai Bizottság felé, azzal, hogy hozzájárultak a megállapodás megkötéséhez. Nagyon jól értjük az önök aggájait, konkrétan a gyermekmunkával kapcsolatban, és biztosítatom önöket, hogy ez már hosszú és nehéz tárgyalások tárgyát képezte a múltban is. Sikerült eredményeket elérnünk, ezek ezeket komoly nyomásgyakorlással tudtuk elérni, ennél messzebb sajnos ezen tárgyalások folytatása során nem tudtunk eljutni. De nagyon fontos már az a lépés is, hogy az ilót elismertetjük, még azokkal is, akik a kakaó tanácsnak tagjai, de az ilónak nem. És osztom azt az ösztönző megnyilatkozást is, hogy ezzel a megállapodással ezen szerződő feleket rábírjuk arra, hogy ratifikálják az ILO egyezményeket is. Azt is értem, hogy milyen félelmeket fogalmaztak meg, és miért. Az első felszólaló, Kustinger képviselő asszony, hogyha jól értettem a nevét, aki felvetette azt a pontot, amely Hát néha nem bizonyítható. Nem bizonyítható az, hogy a gyermek munkára sor kerül-e, vagy nem. Megpróbáltuk éppen ezért jobban megérteni a helyzetet a tárgyalások során a termelő országokkal. Különösen gondolok itt elefántcsontpartra. Nem voltak megfelelő dokumentumok, nem voltak nemzeti születési regiszterek, anyakönyvi kivonatok, tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy egy gyermek, aki egy kakaó ültetvényen dolgozik, a család tagja, vagy pedig, ha mondhatom így, kölcsönkérték őt, azért, hogy segítsen a családi munkában. Az országok, a részes felek megpróbáltak megbiz- megpróbálták megerősíteni azt, hogy most, hogy a béke folyamat és a demokratizálódás megindult, különösen Elefántcsontparton, most végre sikerül majd anyakönyveket napra készíteni és személyi okmányokat kibocsájtani. Tehát ezzel, erről biztosítottak minket, ezt szerettem volna önöknek továbbadni, és amúgy meg nagyon örülök neki, hogy zöld lámpát, zöld utat kaptunk a megállapodás megköze, megkötéséhez a parlamenttől. Persze vannak olyan pontok, amelyek más főigazgatóságokat, kollégákat is érintenek, például a kereskedelmi főigazgatóságon túl is. Hogyha a kollégáknak van majd kifogásuk vagy megjegyzésük, akkor azt hiszem, hogy ez lesz a megfelelő pont arra, hogy ők is megtegyék. De ami a fejlesztési főigazgatóságot, ahonnan én érkeztem, és akik tárgyaltak ezügyben. Ami minket illet, mi rendkívül örülünk annak, hogy a parlament társunk volt ezen tárgyalások során, és amikor a parlament véglegesen lezárja ezt az ügyet, akkor meg tudjuk kötni az egyezményt. Köszönöm. Köszönjük szépen, Perekinusz úr. Van-e még képviselő kollégánk, aki szeretne, vagy a bizottságtól valaki, aki szeretne ezt hozzászólni? Ön azt javasolja tehát? Jó. Akkor ezt a témát lezárhatjuk. A módosítók benyújtási határideje az állásfoglaláshoz, nem a egyeztetési eljáráshoz, az a december 30-a. Az ajánlásokról szóló szavazás következő januári ülésünkön lesz január 26-án. Rátérünk a 6-os és 7-es napi rendi pontokra. Ez egy hozzájárulási eljárás. A pán mediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezménynél kapcsolatban. A téma előadója Emilio Menendez del Valle úr, a Szociáldemokrata frakcióból. Ő javasolta, hogy párhuzamosan vitassuk meg a két témát, és alkossunk állásfoglalási indítványt. a megállapodással kapcsolatban. Tehát állásfoglás indítványtervezetet fogunk alkotni, illetve egy szóbeli választ igénylő kérdést. Mivel azonban az előadónk nincs itt, megadom a szót az SD frakció koordinátorának, Len Langénak. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Ki kell mentenem az előadónkat, nem tudott ma eljönni, ezért megbízott, hogy nevében mondjak el néhány dolgot erről a témáról, és főleg, hogy adjam át köszönő szavait, mert nem volt könnyű ez az eljárás. Barcelona, a barcelonai folyamat óta a földközi tenger térség országaival egyenként megállapodásokat kötöttünk, egyezményeket, és a származási szabályokra alapítva mégis több mint száz különböző bilaterális jegyzőkönyv született, tehát ezeket egységesíteni kellett, és ez jó irányba hat most ez a szöveg, hogy a származási szabályok a kereskedelemben egységesen érvényesüljenek egy magasabb szintű szabályozásban. A barcelonai folyamat egyébként nem csak a földközi tengeri térség országaira vonatkozik. És az az alapvető kiindulás, hogy a déli irányú kereskedelmünk volumenét növelni kellene, és meg kéne erősíteni az EU szomszédsági politikáját is ennek az érdekében ezekkel a szomszédos országokkal a barcelonai folyamat keretén belül. Különösen az arab tavasz kapcsán adódott most új és hatalmas lehetőség az EU számára, hogy a déli szomszéd államaival megerősítse a kapcsolatrendszerét, és ezek az országok is elvárják az EU-tól, hogy láthatóban, erőteljesebben lépjen föl, az ottani demokratikus törekvéseket támogassa minden lehetséges eszközzel. Ezt a főképviselő asszony is sokszor elmondta, többek között 2011. március 8-án. Szögezte le, hogy ezzel a térséggel a kereskedelmünket javítani, növelni kell és ez az ellensorolás ezt próbálja támogatni, ezt az eltökéltséget. Van azonban egy vitás pont, mint ahogy mindig, főleg a sajtó évén ez előtérbe került. Persze jó, hogy ez a felszínre került a nyilvános vita során, mert a probléma mögött számos egyéb kis, kisebb probléma búvik meg, ez a fő probléma pedig a következő, az, hogy az izraeli termékekkel és a megszállt területek termékeivel hogy járjunk el. A palesztin területekről van szó, és ezt egy külön úgynevezett technikai egyezmény szabályozta eddig, de ez úgy tűnik, hogy sok sebből vérzik, ezért sürgősen új technikai megegyezést kéne kötni, vagy felül kéne vizsgálni a meglévőt, hogy világos legyen az EU hozzáállása ahhoz, hogy a megszállt területek termékeivel kapcsolatban mit gondolunk. És az Európai Bíróságnak már van ide vonatkozó határozata a Briter eset kapcsán, amely kapcsán kiderült, hogy nagyon nagyon nagy jogbizonytalanság a termékek kapcsán, és ezt meg kell szüntetni, tehát jogalkotásra van szükség, revízióra, vagy akár egy teljesen új megállapodásra. És mi ehhez szívesen megadjuk a zöld utat. De ez persze csak egy aspektusa a megállapodásoknak, megállapodásnak, és nagyon sok pozitív hatása van annak ez a probléma önmagában nem kérdőjelezi meg az egésznek a jogosultságát. Pusztán éppen ezért gondoltuk azt, hogy az állásfoglalás mellett ezt szóbeli választ igénylő kérdés formájában fogalmazzuk meg, és a bizottságot megpróbáljuk ö, hát a jó irányba terelni, ami az Izraelre kötendő technikai megállapodást illeti. Az előadó az állásfoglalást kiosztotta, a szövegtervezetet, a szóbeli választigénylő kérdés tervezetét is, és úgy tűnik, hogy a többi frakció is ezt el tudja fogadni, de nyitott persze az előadó az önök kérdéseire, felvetéseire. Köszönjük, Bent! Akkor térjünk át az eszmecserére. A néppárt kap szót. Igen, tisztelt kollégák, talán tudják önök is, hogy jelenleg éppen zajlik az EPP ö, kongresszus, ezért ö, a mi kollégánk is hiányzik, az Zajfi, és engem kért meg, hogy felolvassam, olvassam föl azt, amit el szeretett volna mondani. Kedves kollégák, elnézést kérek, hogy nem tudok jelen lenni de köszönöm Mendes de Valle a kollaboratív együttműködést. nagyon értékelem a többi társ előadó eltökéltségét is, azt tekintetben, hogy ilyen gyors eljárást tettek lehetővé munkájukkal. Ez azért is fontos, mert ez lesz az első konkrét lépés a, a májusban elfogadott partnerségi közlemény ö, alapján, egy egyezmény felé. Júniusban volt az első aláírása a regionális egyezményeknek, a preferenciális származási szabályoknak az EFTA országokkal és Montenegróval és egyéb országokkal. Örültem volna, hogyha az EU proaktívabb lett volna, egyelőre csak bizonyos tagjai az EU-nak írták ezeket alá, ez sajnálatos. Ami a szóbeli választigénylő kérdés az állásfoglalást illeti, mindkét szövegben az a baj, hogy nincsen felügye, felvizsgálati záradék. Szerintem ilyen revíziót lehet, lehessen kérni. A megállapodás létrehozott egy közös bizottságot, amelynek az összetétele vitatható, és nem eléggé kiegyensúlyozott ezt a kérdést föl kell vetni, itt még az előadóval erről szeretnék vitát folytatni, ugyanakkor a bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy de a bizottságnak szóló javaslat, hogy hajtson végre egy hatásvizsgálatot, ezt támogatom, tehát ezt a gondolatot támogatom. Nagyon sokszor játsszák ki a szabályokat, a meglévő szabályokat, és minél magasabb szintű a megalapodás, annál könnyebb lesz ezeket kijátszani. Tehát a stabilizációs folyamatban ezeket az országokat a betartásra is rá kell szorítani. Izrael pedig a megszállt területek tekintetében technikai, új technikai megállapodásra van szükség, szerintem is, az EU és Izrael között. Hangsúlyozni szeretném, hogy csak, nem csak az EU, hanem az EFTA országok is elfogadtak egy technikai megalapodást, amely egyelőre nem szerepel az állásfoglalás tervezetben. Szerintem az előadó javaslata ezért nem fog működni. Ezt a bilaterális egyezményekben lehet egyelőre csak szabályozni. Hatékonyabb lenne, hogyha egyfelől felszólítanánk a nemzeti vámhatóságukat, hogy az ellenőrzéseket hatékonyabban végezzék, mint például, ahogy ez Németországban is van, külön ö, szabály érvényesül a vámtisztekre az Izraelből és környékéről származó termékek tekintetében, ezt máshol is be lehetne vezetni. Végül pedig ö, annak örülök, hogy az előadó szövege ráirányítja a figyelmet a problémára az üzleti szférában is. A bizottságnak valóban lépnie kell, de nekünk, európai parlamenti képviselőknek és az INTA bizottság tagjaként ö, Élnünk kell a helyzetből adódó lehetőséggel, és nagyobb mozgásteret kell biztosítanunk saját kereskedőinknek, használjuk ki ezt a lehetőséget erre. Nyitott vagyok a kérdésekre. Ez volt Napszi Safi írása, amelyet felolvastam. Rendben, köszönjük szépen. Következő felszólalunk. Affi úr a GÜE frakcióból. Köszönöm, elnök úr. Két mondanó lenne egy általános, a régióra vonatkozó megjegyzés, és ez pedig az, hogy ebben a bizottságban a vita a, az arab tavaszra vonatkozó gondolkodás kizárólag a szabad kereskedelemről szólt, de ez érthető is, de szerintem a, ez nem elegendő. Tehát nem hiszem, hogy a forradalmakra ezt a választ adni, hogy még több szabad kereskedelem, legyen, ez, ez az európai nagy cégek érdekét szolgálja majd csak az ottani dominancia kialakítását. Ha komolyak vagyunk, akkor valós szolidaritást kéne mutatnunk, és nem csak az európai multiknak kéne megnyitni az utat Észak-Afrikába. A másik pedig egy konkrétabb felvetés, és ez benne van az állásfoglalás tervezetben is, hogy Izraellel és a megszállt területekkel mi legyen. Ezeket a szöveg is tévesen szerepelteti Izrael részeként, tehát ez a megfogalmazás is már rossz, és már kétségesé teszi a preferenciális hozzáférés megvalósítását. Tehát én egyetértek a bírósági határozattal, ami a megszállt területeket nem tekinti Izrael részének, és elfogadhatatlan szerintem számunkra, hogy ilyen megfogalmazással menjünk tovább. Ezt ki kell javítani, mert egyébként túl eleve hát túl nagyra nyitja a kiskaput a visszaélések előtt. Köszönöm. Most Maria Tesseka következik a zöldektől. A liberális frakció tagja vagyok, elnök úr, de egyébként örömmel felszólalok. Problem. No problem. Elnézést de nekünk is zöld a szívünk. Nikoló Rinaldiról nevében szeretnék felszólalni, ő sem tud itt lenni ma. Üdvözli az állásfoglalást és annak céljait, ugyanakkor hangsúlyozni szeretné, hogy nem szabad, hogy átfedés legyen az ő jelentése és eljelentés között. Ő a Trade for Change címmel írt jelentést, és a mi jelentésünk négyes pontja nagy átfedésben van az ő szövegével. Ez ugyan fontos dolog ennek a megfogalmazása, az általános politikai ambíciók megfogalmazása, de ez a Trade for Change jelentésben van benne. Tehát ő a dél, mediterrán délföldközi térség politikai vonulatáért felelős előadó, mi pedig a kereskedelmi vonzatért vagyunk felelősek. Erre hívja fel a figyelmünket. Hallgassuk meg most az Európai Bizottság képviselőjét, ha jól tudom, Hendrix úr van itt. Köszönöm, elnök úr. Először is a három fő vita kérdésről, amelyek inkább technikai jellegűek, persze politikai vonulatuk is van, szeretnék szólni. Mi az állásfoglalás tervezetről, mondja az elnök, és a szóbeli válaszigénylő kérdésről egyszerre vitázunk. Jó. A korai ö, telep, a települések, telepi, telepesek kérdését és a hatás, telepes kolóniák kérdését és a hatás vizsgálat kérdését szeretném felvetni, illetve a származási szabályokat amelyek az egyezményben egy fontos részt képeznek, ezt mindenképpen javítani kell, és egyszerűsíteni kell a kereskedelmet partnereinkkel. Az eredeti szabályok is erre törekeztek, sokat modernizálódott ez a kapcsolat. További gazdasági integráció ösztönzésre van szükség, hogy valódi értékteremtő lánc alakulhasson ki, ami az Izraelrel kötendő megállapodást illeti, itt valóban sok a vita, a bizottság figyeli a végrehajtást, és lépést tesz, ha szükséges a szabályok betartása érdekében. A megszállt területekről származó termékek preferenciális elbírálása tekintetében ugye nem kötöttünk FTA-t az EFTA országokkal, szabadkereskedelmi megalapodást Törökországgal, és fontos, hogy a végrehajtás során felszólítsuk a résztvevőket, hogy hasonló vagy akár azonos szabályok alapján alakítsák ki az új megállapodást. Ez ugyanakkor ne lassítsa le a folyamatot, és tegye lehetetlenné a konvenció alkalmazását általában. Egyelőre elégedettek vagyunk a technikai megállapodás végrehajtásával, nincs szándékunkban a jogi státusát megállapo- megáll- megváltoztatni ennek a szövegnek, mint ahogy itt felmerült ma egyesekben. Ami a vita rendezési rendszert illeti, a konvenció nem szól erről, ezt meghagyja a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásoknak. És szerintünk sincs értelme ezt ö, magasabb szintre emelni, ezt a vegyes bizottság, a, a megállapodás, a konvenció a vegyes bizottsága is így állapította meg. Ez az ő jogi véleményükre alapult, tehát ebben mi nem akarnánk bele nyúlni, nincs is hozzá jogunk. Ezt a másodlagos szint meg kell meghagyni. Végül pedig, ami a hatástanulmányokat illeti, hasznos lehetne valóban a konvenció felül vizsgálata szempontjából, egy lehetséges felülvizsgálata szempontjából esetleg hatástanulmány végrehajtása, de ennek legalább öt év elteltével érdemes csak megtörténnie, amíg a gazdasági integráció első eredményei megjelennek, mert addig nincs mit felmérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Helmut Schulzról elfeledkeztem, a GUE részéről ő kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék a kollégám Murphy úr hozzászólásához pár szót hozzátenni. Egyetértek azzal, hogy eredetileg lehetőségünk volt, hogy Rinaldi úr jelentésével együtt vitassuk meg ezt a témát. Nagyon jó, hogy ilyen komplex megközelítésben a, vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, mert azt várom ettől, hogy fontos új kezdeményezések, gondolatok és ötletek merüljenek fel a kétoldalú kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatban azok az országokkal, amelyekről beszéltünk, és amelyekre ennek a megállapodásnak a szövege is vonatkozni fog, amiről az állásfoglalás tervezetben szó van. Másodszorban nem értem tökéletesen a jelentéstevő álláspontját, amikor megkérdőjelez bizonyos olyan ügyeket a magyarázatában, illetve az indoklásában, sok kérdést vet fel a konkrét megállapodással kapcsolatban, és ennek a hatásaival, következményeivel kapcsolatban más országokra vonatkozólag. És akkor utána azt javasolja, hogy a megállapodásnak meg kell, a megállapodást meg kell kötni, bár nagyon sok kérdést vet fel, és bár tudjuk, hogy a szóbeli választ igénylő kérdést sem válaszolta még meg az Európai Bizottság. Tehát nem értem, hogy hova ez a sietség. És magával a szöveggel kapcsolatban ellentmondást látok. A 3 MNO pont, illetve a 15-ös, 16-os pont között. Azt javasolnám, hogy módosító indítványok segítségével a jelentéstevő még javítson a szövegén. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szokás szerint a jelentéstevő bent le- megjegyzéseivel zárjuk a vitát. Különösen Helmut Schulz megjegyzéséhez van-e hozzáfűzni valója? Igen, azt gondolom, hogy még majd beszélnünk kell erről, hogy hogyan tudunk találni egy megoldást erre a problematikára. Ugyanis itt ugye különböző érdek pozíciók vannak. Egyrésztről azt gondolom, hogy előrelépés az, hogyha sikerül egy egységes megállapodással erősíteni ezt a dolgot, és gyakorlatilag a déli területen az értékteremtő láncba helyezzük a hangsúlyt. Viszont gyakorlatilag egy olyan problémával találkozunk akkor, hogy a jelenlegi megállapodásunkkal nem legitimálhatunk egy hibás gyakorlatot. Tehát ezért is azt gondolom, hogy a bizottság hozzáállása nem kielégítő. 2003 óta tudjuk már, hogy itt tennünk kell majd valamit, és egészen a napjainkig nem találtunk kielégítő megoldást arra, ami biztosítaná azt, hogy a megszállt területek területeken ki, te, megtermelt értékteremtő lánc által megteremtett értékek ott maradjanak és ne kerüljenek át az izraeli oldalra. Tehát éppen ezért nagyon fontos lenne az, is kérném a bizottságot arra, hogy próbálj meg egy gyors és gyakorlatban is működő megoldást találni erre a problémára. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Módosítok benyújtási határideje. Mindkét a jelentéshez és az állásfoglaláshoz is. December 12-e. És mind a kettő dokumentumot következő ülésünkön január 25-én fogjuk elfogadni a következő évben. Ezzel lezárhatjuk a az ötös és hatos napi rendi pontokat, illetve a hatos és hetest javítja magát az elnök úr. A nyolcadik napi rendi pontot elhalasztottuk, a jelentéstevő kérésére, és ezzel tovább léphetünk a 9. napi rendi pontra. információcsere mechanizmus a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén. Kötött kormányközi megállapodások vonatkozásában. Janik Zsadó a jelentéstevő a zöldek részéről, de nem látom őt itt. Sőt, abból a frakcióból senki nincs jelen. Mit csináljunk? Nos, tehát a következő napi rend a tízes lenne, az USA-EU e Transatlanti Gazdasági Tanács címe, eszmecsere az Európai Bizottsággal, de persze a bizottság képviselője még nincs itt, és nagyon valószínű, hogy az elkövetkezendő pár percben nem is érkeznek meg. The alternative could be még egy alternatív lehetőség van. Let's try item 11 because... Hát akkor próbálkozzunk meg a 11. napi rendi ponttal, mert Fjellner úr a jelenti, az előadó itt van. Hol van Christopher Fjellner? Uh, and the commission is also... És a bizottság is itt van. Akkor egyetértenek azzal, hogy a 11-es napi rendi ponttal folytassuk? Jó. Akkor a 11-es napi rendi pontra lépünk tovább. 2010-es évi mentesítés az EU általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Ez egy vélemény a LIBE szakbizottság részéről, és Idén először döntöttünk úgy, hogy részt veszünk a mentesítési eljárásban. A rövid időhatárok miatt következő ülésünkön, január 25-én már el kell, hogy fogadjuk ezt az állásfoglalást. Tesni úr, az előadónk itt van, ő az INTE jelentéstevője ennek az ügynek. Meg is adom önnek a szót. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, ahogy az elnök úr is mondta, ez az első alkalom, hogy az INTA úgy döntött, hogy véleményt fogalmaz meg a mentesítési eljárással kapcsolatban a 2010-es évre. Ez egy időszerű döntés volt, amiatt, hogy új területek esnek szakbizottságunk kompetenciája alá az elmúlt év kezdetétől. Az Európai Unió elszámolásának a megbízhatósága szempontjából az Európai Számvevőszék felülvizsgálja az Európai Unió pénzügyi helyzetét és a működésének az eredményeit, valamint a cashflow-ját. A számvevőszék szerint lehet tovább javítani a pénzügyi beszámolók, illetve az ezek mögött rejlő információs rendszerek működését. 2009 óta jelentős mértékben növekedtek a kifizetések a kohéziós alapokban, amelyeket visszafizethető támogatás nyújtása szándékával kölcsönök formájában fizetettek ki a tagállamok a különösen kis és középvállalkozások számára. Nagyon sok ilyen közvetlen kifizetést helytelenül fizettek ki mert az, a tagállamok, mert a, a kis és középvállalkozások nem feltétlenül jogosultan pályáztak ezekre a pénzekre. Az Európai Bizottság most javított a helyzeten, mindazonáltal a szemvevőszék úgy gondolja, hogy a bizottságnak ismét meg kell vizsgálnia az ide vonatkozó számviteli szabályokat, és megbizonyosodnia arról, hogy a tagállamokról tól a szükséges információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeknek a pénzügyi eszközöknek a jogszerűségét biztosítani tudjuk. A jövedelem és a kiadásokkal kapcsolatban a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó DASZ a bevétel, a kifizetés és a kötelezettségvállalás között különbséget tesz. A kötelezettségvállalás és a bevétel 2000 30, 10. december 31-ig minden materiális tekintetben ö, szabályosnak tűnt, szabályosnak találta a számvevőszék. Azonban voltak materiális hibák, a, mégpedig 3,7%-os arányban az Európai Uniós kifizetések tekintetében összességbe véve az összes kifizetést. Ez nem egy csalásra vonatkozó becsült szám, hanem különböző, számos különböző oka lehet annak, hogy miért merülnek fel hibák. Az ellenőrző rendszereket csak részben találta a számvevőszék hatékonynak a kifizetések jogszerűtlenségének megakadályozásában. Konkrét felmérésekre van szükség öt politikai, szakpolitikai csoportban, amelyek nagyjából megfelelnek a 2007-2013-as pénzügyi keret fejezet címeinek. A számvevőszék szerint a két legnagyobb csoport a mezőgazdaság, a természeti erőforrások, a energia és a közlekedési terület volt leginkább érintett ezekben a hibákban. Nagyon fontos, hogy a számvevőszék szerint ezek a hiányosságok ahhoz vezetnek, hogy a szám, az elszámolás részét képező kifizetéseket bizony érintik a hibák. Új fejezetet nyitott a teljesítmény audit ügyek megvitatására, illetve az ezzel kapcsolatos véleményének kifejtésére a számvevőszék. Az éves tevékenységi jelentést a főigazgatók nyújtsák be. Én véleményem szerint ez egy olyan kísérlet, hogy a számok felsorolása helyett a valódi pénzzel kapcsolatos ügyeket vitassanak meg. Az általános megjegyzések a makrofinanszírozási rendszerbe eső pénzügyi támogatással kapcsolatban rámutatnék arra, hogy a szemvevőszék jelentése aggályokat nem tartalmaz. Csak annyit szeretnék javasolni, hogy a, az ide vonatkozó ellenőrzéseket kövessük nyomon. Erre rámutattunk, például akkor is, amikor a makrofinanciális Ukrajnának nyújtott támogatást elfogadtuk, és más alkalmakkor is rámutattunk ennek a fontosságára. Véleményem szerint oda kell figyelni a KKV üzleti központokra is. Az Európai Unió például Kínában, Indiában és Tájföldön indított ilyeneket. Persze, elsősorban azt kell biztosítanunk, hogy az Aid for Trade politikát hatékonyan és a hatályos szabályoknak megfelelően folytatjuk. Szeretném megvitatni önökkel ezeket az ügyeket, és december 20-áig módosítható állásfoglalás tervezetemet is szeretném most megvitatni önökkel. Elnök, köszönöm szépen, akkor fog kezdjük meg az eszmecserét ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Nem. Az Európai Bizottságnak van-e hozzáfűzni valója? No. Nincsen. De van. Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelmesen hallgattuk, amit az előadó úr mondott. Az ő megjegyzései olyan költségvetési tételeket érintenek, amelyet külön főigazgatóságok amelyeket külön főigazgatóságok felelősek. A kereskedelmi főigazgatóság csak egy nagyon kicsi részért, az Aid for Trade-ért felelős. A, ezzel nem is volt probléma, a többiek nevében nem nyilatkozhatom, elnök. Stasny úr, akkor öné, ön előtt áll a feladat, hogy jelentéstervezetét megfogalmazza, ha van még hozzáfűzni valója. Elnök úr, köszönöm. Tudom, hogy ez nem a legizgalmasabb téma, de nagyon örülök, hogy azt a következtetést vonhatom le, hogy a mi szakbizottságunkat érintő területeken nem voltak nagy problémák. Már is megkezdtünk néhány kezdeményezés kialakítását, hogy más felelős szereplőket, például a Kína-India tájföldi projektekkel kért felelős szereplőkkel felvegyük a kapcsolatot, amennyiben sikerül velük tárgyalni, arról beszámolok, és hogyha bármilyen releváns problémájuk felmerül ezzel az ügyel kapcsolatban, azt nagyon szívesen megvitatom. A lehető leghatékonyabban szeretném ezt a folyamatot elvégezni annak érdekében, hogy valódi értéket kapjunk vissza a befektetett pénzünkért. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk a 11. napi rendi pontot. És tovább vissza kellene térnünk a 9-es napi rendi pontra, azonban az előadó még mindig nincs itt. Ezért két megjegyzésem volna először is. Beszélnem kell a koordinátorokkal, hogy az ilyen problémákat megvitassuk. Nem lehet a jelentéstevők és koordinátorok hiányában, távollétében ülést tartani. Az ilyen helyzeteket nem szabadna, nem szabadna ilyen helyzetnek előfordulnia. Ezen túl mostantól nagyon sokkal szigorúbb leszek, akkor, amikor valaki szeretne valamit felvenni a napirendre, hiszen nagyon komoly problémákat okoz az, hogyha valaki nem tud itt lenni az ülés elejétől a végéig, a mi szakbizottságunk sem tud haladni a munkájával, és a kollégák, akik dolgoznak egyes ügyeken, azok sem tudnak haladni a munkájukkal. Zsato úr épp most futott be. Úgyhogy nem lesz 15 perces tünet. Adok önnek pár pillanatot, hogy elhelyezkedjen. Elnézést kérek, Morea úr nem hallottam, hogy az előbbiekben mit mondott. Hát önre vártunk, mondja az elnök úr. Ön az előadója a kilences es napirendi pontnak az információcsere mechanizmussal kapcsolatban az energia területén. Ez a második eszmecsere. Egy véleményt fogalmazunk meg az ITRE szakbizottság részére. Az ITRE az illetékes, az energiaügyekben. Mindazonáltal jelentős kereskedelmi és beruházási vonatkozási is vannak ennek a javaslatnak, ezért döntöttünk úgy, hogy mi is véleményt fogunk megfogalmazni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és elnézést kérek, amiért késtem, mondja az előadó. A legutóbbi ülésünkön már volt szó erről a pontról, nem fogom még egyszer elmondani az akkori bevezető szavaimat, csak annyit mondok el, hogy az árnyékjelentéstevőkkel, illetve az ő körükben köröztettük a véleménytervezetet. Jelen pillanatban ez nem még egy hivatalos, nem öntött még hivatalos formát. Ebben a javaslattervezetben hangsúlyozzuk azt, amit a legutóbbi ülésünkön is elmondtam, tehát azt, hogy támogatjuk az Európai Bizottság tervezetét ezzel az ügyjel kapcsolatban, amely egy nagyon kényes ügy, és úgy gondolom, hogy az ITRE szakbizottságban is, illetve ebben a szakbizottságban is hajlandóságot tapasztaltunk arra, hogy az Európai Bizottságot támogassuk abban, hogy ők több hatáskört kapjanak. Ne csak rendszeres véleményt tudjanak megfogalmazni a az Európai Unió és harmadik országok által aláírt energiaügyi megállapodásokról, hanem ez a megerősített bizottsági kompetencia azt tenné lehetővé, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a megkötött, vagy tárgyalás alatt álló, vagy jövőbeli megállapodások egy oldalról az Európai Unió jogszabálynak megfelelnek az energia vonatkozásában, valamint megfelelnek azon európai célkitűzéseknek is, amelyeket az energia, illetve a klímaváltozás területén megfogalmaztunk. Az Európai Bizottságot tehát támogatjuk, az árnyékjelentéstevőknek egy vélemény tervezetet juttattam el, talán lenne ezzel kapcsolatban hozzá fűzni valójuk, hogy esetleg az elmúlt csütörtökön nem mondtam el butaságokat. Elnök, köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők, Kaspari úr például az EPP részéről, kíván hozzászólni? Öné a szó. Dank. Igen, tisztelt elnök úr, kedves Janék, nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ezen a második eszmecserén, és Tulajdonképpen alapvetően támogatni szeretném a javaslatot, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nekünk, mint külkereskedelmi bizottságnak ebbe a tematikába erőteljesebben be kellene szállnunk, hiszen gyakorlatilag itt kereskedelmi egyezményekről beszélünk alapvetően, amelyek a korábban, a múltban a mi bizottságunkat valahogy kikerülték, és éppen ezért nekünk biztosítanunk kell azt, hogy a parlamentet megfelelően tájékoztassák ezekről az egyezményekről, ez lenne talán az első lépés, ami már jó irányba mutat, és ezért én ezt nagymértékben támogatom, és nagyon örülök annak, hogyha majd a végleges tervezeten dolgozhatunk, és azt majd megvitathatjuk. Köszönöm szépen. Bernd Lange. Köszönöm Bernd Lange az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm én is a jelentéstevőnek, hogy ilyen ideje korán eljutatta hozzánk a tervezetet, és ezért már időben elkezdhettük a pozícióink kialakítását, illetve támogatását. Az ötös cikkel kapcsolatban az eljárás és az áttekinthetőség kérdését, átláthatóság kérdését tekintve talán a parlamentet valóban erőteljesebben lehetne ide bele vinni ebbe a dologba. A hatos cikkel kapcsolatban pedig azt tartanám kívánatosnak, hogyha a teljes stratégiába beágyaznánk az energiapolitikával kapcsolatban, és nem pedig valamiféle ilyen laza képződmény jönne részre, hanem szorosabban kérnénk a tagállamokat arra, hogy az össz átfogó stratégiát tartsák eh, figyelemmel. És a másik kérdés pedig a szabályok kérdése, amelyeket a beruházási kérdésekben alkalmazunk, nagyon fontos, hogy ezekre is tekintettel legyünk, hogy koherensek maradjunk. De én azt gondolom, hogy fogunk tudni találni ebben a dologban egy közös irányvonalat. Köszönöm. Zilvana Kachmerin. Szilvana Kachmerin. <clears throat> Hát, Köszönöm szépen. Elnök úr azokkal értek egyet, akik eh, hát először is megköszönték az előadónak az együttműködést, a bevonását a többi frakciónak, az Intabizottságnak és az Ipari Bizottsággal eh, nál folytatott látogatósunk eh, kapcsán. Ez is mutatja, hogy mekkora a külgazdasági jelentősége ennek a témának. Azokat is csak ismételni tudom, akik előttem megszólaltak. Egy dolgot szeretnék csak külön megfogalmazni, az a benyomásom, hogy itt az egyes tagállamok nem nagyon örvendenek annak, amit mi itt csinálunk, és valószínűleg ugyanolyan hosszadalmas eljárás következik most, mint a kétoldalú vizsgálati megállapodások kapcsán. A tagállamok minden erővel megpróbálnak érveket felsorakoztatni a közös energia piac ellenében. Ezt vegyük tudomásul, erre föl kell készülnünk. Komoly ellenállásba fogunk ütközni, de egyébként köszönöm az előadó munkáját. Én is. Van-e bárkinek még megjegyzése a bizottság tagjaitól? kérdezem, Ramsdorf úr, a GUE frakció. Ramsdorf úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, mert az EU egyre függőbb az energia importtól, főleg olaj- és gázügyben az Orosz Föderációtól. 30%-a a behozatalunknak tőlük származik. Persze Algériából, újabban Líbiából is importálunk, és egyértelmű látszik, hogy ezek az országok pedig politikailag instabilak, és ennek megint csak lehet hatása az EU ellát társának biztonságára. Az urán import ugyanilyen Oroszországból, Kazaksztánból importálunk Kanadából és más helyekről, de emellett az újabb fejlemények kapcsán az is kiderült, hogy az EU nettó importőr még a szén tekintetében is ugyanezen országoktól, mert ezekben az országokban még mindig olcsó a munkaerő, sőt Vietnámból, Kínából importálunk szenet. És az energia ellátás szempontjából tehát további függőségek alakulnak ki. Más országokban is olcsó a szén, a volt Szovjetunió utód államaiban, Ukrajnában, Kazaksztánban, Oroszország mellett. És ezért, ezért nem csak a gazdasági vonzatával kéne foglalkoznunk az energiaellátásnak, hanem nagyon erőteljesen, szinte valamennyi ország kapcsán környezeti szempontok is felmerülnek nagyon is, és az emberi jogok kérdése is, hiszen a bányákban még most is sokan halnak meg, Oroszországban, Kínában a hiányzó biztonsági intézkedések miatt. Kínában naponta három bányát nyitnak, és a háromból csak egy legális, a másik kettő illegális. Tehát eleve nem ö, érvényesülnek a biztonsági szabályok. Ezekben az illegális bányákban óriási az életveszély. Állítólag létezik egyfajta gazdasági diplomácia ezekben az országokban, amikor olaj-gáz kitermelési tendereket írnak ki, ezeknek a háromnegyede háromnegyedét Kína nyerte el, egyszerűen azért, mert ők többet fizetnek, Kazaksztánban ö, óriási kínai beruházás történt nemrégiben, most már a kínaiak bányásszák az olajat, a gázt, Kazasztánban is, nem csak Észak-Kínában, Türkmenisztánban is ugyanez a helyzet. Fibax biztos úr révén neki köszönhetően csak egy szerződés sikerült aláírnunk, míg az oroszoknak ötöt ezzel az országgal. Tehát ennek a jelentésnek nagyon komoly szerepe lehet a gazdasági diplomácia, az energiabiztonság szempontjából, és persze az emberi jogok érvényesülése szempontjából, meg a környezeti szempontok érvényesülése szempontjából. Ezeket mind-mind ki kell mutatni, mint ahogy a jelentés rájuk is mutat. Köszönöm. Most hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Olivier Szilla úr képviseli a témát. Jól mondom? Köszönöm, elnök úr. A jelentés is szeretné az Európai Bizottság véleményét megerősíteni. Vannak olyan területek, amiket részletesebben szeretne megvizsgálva látni. Természetesen folytatjuk az egyeztetést a jelentéstevővel. Most egy technikai jellegű megoldás, megjegyzés a nyolcadik mm, módosítóval kapcsolatban, ami az ötödik cikkre vonatkozik. A különböző határidők, amiket itt említenek, van egy négy hetes határidő, egy négy hónapos határidő, világossá kell tenni, hogy a vizsgálati időszak az négy hónap és nem négy hét. Az technikai szempontból lehetetlen lenne négy hét alatt elvégezni ezt a munkát, de hát ez egy technikai jellegű kiigazítás. Biztos meg tudunk állapodni a jelentéstevővel. Elnök, akkor a jelentéstevő Janik Zsadó következik. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív dinamikát tapasztalok ebben a pillanatban ebben a szakbizottságban ez az ügyel kapcsolatban. Természetesen figyelembe fogom venni a megjegyzéseket, az Európai Bizottság hozzászólását is. Ennyi. Köszönöm szépen mindenkinek. We will await for the draft uh, report to be... A jelentés tervezetről következő ülésünkön folytatjuk majd a vitát, és tovább lépünk. A tízes pontra az USA-EU e transatlanti gazdasági tanács kaptán eszmecsere az Európai Bizottsággal a legutóbbi tanácsülés eredményeit kéne megvitatnunk. Ugye múlt héten az EU-USA csúcs találkozóra is sor került Washingtonban és a transatlanti gazdasági tanácsülésére is. fontos új döntés volt az, hogy a munkahelyek és nevekedés témában új közös magas szintű bizottság létrehozását döntötték el, és szeretném most azokat kérdezni, akik ott voltak, hogy beszéljenek erről. A hivatalos nyilatkozat ugye nem beszél a kereskedelmi megállapodásról, minden szintű vezető a legambiciózusabb megoldást sem zárta ki, tehát mintha ezelőtt is megnyílt volna az út. A megalapodás a beruházások területén is újabb együttműködést irányoz elő, a közös elvek, értékek alapján, ahogy és ez 2012 elejétől elindulhat majd. Tehát izgalmas új fejezet kezdődik, úgy tűnik a transatlanti kapcsolatrendszerben. Most meghallgatjuk az Európai Bizottságot arról, hogy ő maga hogyan értékeli ezeket a washingtoni üléseket, ezeknek az eredményeit, illetve hogy mire számíthatunk a jövőben. Az Európai Bizottságot körünkben ma Filip Mayer úr képviseli. Megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok! Igen, sikeres ülés sorozat zajlott Washingtonban múlt héten, ez tény. Önök bizonyára látták már erről jelentéseket. A beruházás is fontos téma, de sok egyéb témában is komoly döntések születtek. Jelentős előrelépés történt. Nagyon jó volt a tekülésen a részvétel, a Transatlanti Gazdasági Tanácson három biztos is, de Gücht, Szemeta és persze a hivatalos biztos is jelen volt, illetve több főigazgató is. Ugyanez volt az USA részéről, Mike Foreman, Kirk, Bison és Chu Energia ügyi miniszter, és számos egyéb minisztérium is képviselve volt. 11-13 arányban ők nyertek, ha úgy tetszik, tehát 13 képviselő volt az USA részéről, és 11-en miénkről, és mivel jövőre Brüsszelben lesz a csúcs találkozó, ezért reméljük, hogy ott majd javul az arány. De mindenképpen siker volt a csúcs találkozó, és ennek a kereskedelmi vonulatát azt hiszem jól képviseltük, és a konklúziókban is 23 pont képviseli a kereskedelmet, tehát pontosabban a 23 pontból a 3-as, 4-es, 5-ös pont képviseli a kereskedelmet, tehát elől és jelentős módon a DDA ről is szó van. Itt még nem értünk teljesen egyet, ö, teljesen, de lesz még e hónapban egy ö, ülés. A TEC, a Transatlanti Gazdasági Tanács pedig ö, magas szinten képviseltetett ö, és az eredményeket, amiket tavaly évközben elértünk, ezeket most véglegesítettük és nagyra értékeltük, végül pedig létrehoztuk az új magaszintű munkacsoportot, és ahogy elhangzott, minden opció továbbra is tárgyalási opciót képez. Az USA kollégákkal egyébként mindig is így jártunk el, hogy az opciókat nem zárjuk be soha. Az újdonság csak az, hogy most mögött politikai elkötelezettség és láthatóság is van az USA részéről is, Náluk azért van szükség a magas szintű döntésekre, mert akkor a, a teljes harci felszerelésükkel felvonulhatnak utána, és ez jó fejlemény. A tekről csak röviden számolnék be, hiszen megkapták az írásos beszámolót. Szóban kiemelnék ennek a pontjai közül néhányat. A szerintünk legfontosabb előrelépés az, hogy kölcsönös elismerésre került a partnerségi programunk, tehát az EU elfogadja az amerikai, és az USA pedig az EU kereskedelmi partnereket úgy, ahogyan vannak, és a programunkat is. A biztonságos exportot szolgálja ez a program, és a kétoldalú kölcsönös elismerése ezeknek a programoknak azt jelenti, hogy az eddigiekben sok pénzt, időt igénylő tevékenység egyszerűsödni fog. A következő hónapok során történik meg majd az aláírás, a ratifikáció, és ettől kezdve valóban gazdasági hatása lesz a megkönnyített kereskedelemnek mindkettőnkre. Hogy ez pont mit tartalmaz majd, az még az aláírásig nyitott, a TEK utolsó üléséig, de biztos, hogy egy ilyen ülésnek óriási hozzáadott értéke hatása van, nem csak az, az évi kereskedelemre, hanem az éves ö, utolsó ülés még ehhez hozzá is tehet. Ötinger úr biztos jelenléte az energia ügynek is lendületet adott, és az e-mobilitás kérdésének is hangsúlyt sikerült szerezni. Kompatibilis normákban állapodtunk meg, és kompatibilis szabályozásban. Nem lesz könnyű ennek a kialakítása, mert a normák tekintetében nincsen nyomásgyakorlási lehetőségünk egyébként, de az, hogy a hatóságok politikai szinten és az ügy, a cégek is gyakorlati szinten megállapodtak abban, hogy a jövőben együttműködnek a normák tekintetében, tehát hogy a, a dugók, az autóknak, az elektromos autóknak, a töltő és a többi ezek harmonizáltabbak lesznek a jövőben, ez nagy lépés. És kevésbé látható, de mégis folyam és nagyon fontos előrelépés az, hogy a jövőre vonatkozóan is komoly koncepciók születtek. A Transatlanti Gazdasági Tanács az úgynevezett upstream együttműködést fogalmazta meg. Ez egy nagyon bonyolult koncepció, mivel a két fél jogi rendszere nagyon különbözik. De a jövőben az upstream együttműködés azt jelenti majd, hogy előzetesen eszmét cserélünk stratégiáinkról, és nem késztényként közöljük majd az eredményeinket egymással. Ez a nanotechnológia területén nagyon fontos, aztán a cloud computing ö, ugyanilyen kihívás, erre sokkal jobban oda fogunk figyelni. A minden lépést ö, alulról fölfele folyamatosan kommunikálunk egymással. Aztán az új anyagok kapcsán harmadik országokkal való együttműködésünk kapcsán. Eddig nagyon kötve volt a kezünk, most széles körül lesz az együttműködésünk az USA-val ezen problémák kezelésében. Önök elolvashatják az eredményeket a beszámolóban, nem akarok mindent szóban is elmondani, igyekeztem azonban válaszolni a konkrét kérdésre. Elnök. Nagyon időszerű dolgot is említett, és főleg elmondta azt is, hogy minden opció az FTA területén továbbra is nyitott. Ez újdonság, mert mindeddig az FTA-ról szólni sem lehetett. Ez nem jelent meg a hivatalos nyelvezetében, sem a gazdasági tanácsnak, sem az EU USA csúcs találkozóknak a konklúziói között. Mi okozta ezt az ellépést? Hogy sikerült ide eljutni, és milyen FTA-ról van szó? Csak olyanról, amelyet az amerikai kereskedelmi kamera javasolt már korábban is, vagy pedig egy új generációs FTA-ról van szó. Mi motiválta a feleket abban, hogy ezt egyáltalán napirendre tűzzék, és az ilyen irányú ellépést megfogalmazzák. Van-e ennek köze a Genfi ö, zsákutcához? Most már a mélyebb együttműködés, a liberalizáció is felmerül a Genfi kudarc után? Mert már nem bízunk abban, hogy multilaterális megoldás születhet Genf után? Ö... ez nagyon láthatóvá vált. A szabadkereskedelmi megállapodás a nyilatkozatban vagy hivatalos dokumentumban nem merült fel azonban mindenkinek a kisagyában ott volt, és akár még a sajtóval folytatott eszmecserés során is említése került. Tehát egyáltalán nem állt távol tőlünk az, hogy említsük ezt, de a csúcs találkozó mégis nagyon óvatos volt, de miért? Talán azért, hogy elkerüljük azt, hogy csak erre az ügyre koncentráljunk, amelyről egyébként tudni kell, hogy csak bizonyos évek elteltével eredményeznek gazdasági hatásokat. Persze vitázhatunk arról, hogy ez mennyi időbe telik, de hát a több évtizednyi tárgyalási tapasztalom után azt mondhatom, hogy két-öt év a tárgyalások időszaka, néha több is, utána az elfogadás, végrehajtás, ratifikálás következik. Tehát tíz év mielőtt az első gazdasági előnyök megmutatkoznak. De úgy gondolom, hogy a csúcstalálkozón és a gazdasági tanácsban is azt gondoltuk, hogy érdemes végig gondolni ezt a témát. Persze időbe fog telni, de nem lehet gyorsabban haladni az ilyen ügyekben. Azonban a kapcsolatunk más aspektusait nem szabad elfelejteni. és azért nem beszéltünk annyira sokat a szabad kereskedelmi megállapodásokról, mert ez a fókuszt elmozdította volna a Transatlanti Gazdasági Tanácsban és nagyon sok szabályozói párbeszédben is rendkívül fontosnak tartjuk azonban ezt. Milyen típusú megállapodás? Hát igazuk van, igaza van, számos különböző megállapodást javasoltak a felek, Az USA részéről, az USA kereskedelmi kamara részéről talán az FTA-ra vonatkozó volt a legláthatóbb. De az utóbbi időkben volt egy olyan javaslat is, hogy ezt egy öt zsinóros megállapodásá terjesszünk ki, ahol van egy a szolgáltatásokról, egy a beruházásokról, egy a szabadkereskedelmről, egy a szabályozói együttműködésről, és egy a, kor, a közbeszerzésről, és ezek a megállapodások vagy egymás mellett kéz a kézben, vagy külön is haladhatnak azért, hogy az egyikre vonatkozó tárgyások ne akasszák meg a többiét. Tehát, hogyha valahol sikerül részleges előrelépést elérni, akkor a tárgyalások eredményeit használjuk, mihely tudjuk. A problém, hogyha ezt nevezhetem problémának, az az, hogy az összes problémát nem fedjük le azokat, amelyek relevánsak lennének a kereskedelm szempontjából, és ez azt jelenti, hogy azáltal, hogy ezeket az ágazatokat kiválasztottuk, szándékosan néhány nehéz kérdést félretettünk. Na már most nekünk és az USA-nak érdeke az, hogy ezeket, ezekkel ne foglalkozzunk, vagy pedig ugyanazon az elv alapján, amit más tárgyalások során alkalmaztunk, próbáljunk meg így adni-kapni ezen a területen, a nehézségek területén is. Persze a jobb szabályozói együttműködésről hallottunk, ezt persze az üzleti vállalkozások is üdvözölnék, hiszen gyorsabb lenne az ügyintézés. A tapasztalatunk szerint az is igaz, hogy láttuk egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás előnyeit, de ebben a munkacsoportban, bár magas szintű, hiszen például EU-s részről a kereskedelmi biztos vezeti, bizonyos korlátozott területeken lehet, hogy gazdasági szempontból érdekünk lenne gyorsabb eredményeket elérni, de hát ez egy olyan felmérés, amit el kell végeznünk. Átfogó, lassú vagy rövid sikerek korlátozott területeken. Tehát ez politikai döntés eredménye lesz. De talán még annyit is hozzátehetnék, hogy igaz, hogy a DDA területén fontos az, hogy már nem volt moratórium a két oldalú megállapodásokra. A globális Európáról szóló 2006-os közlemény óta. Koreával, Indiával, már ebben a szellemben kötöttünk megállapodást. Tehát nem volt valódi moratórium, már mint a 2000-es évek elejének értelmében. Az USA egy másik történet. Csak azért, mert annyira nagyok és fejlettek a rendszereink, hogy egész egyszerűen sokkal nagyobb problémákat kell kezelni. A kereskedelem volumene is sokkal nagyobb, miközben a vámok relatíve alacsonyak. A kereskedelmi feltételek tehát nagyon másak. A kölcsönös beruházások feltételei is nagyon különböznek a másik partnereinkkel folytatott viszonyunkhoz képest, és ráadásul a WTO-ra gyakorolt hatása ilyen tárgyalásoknak nem feltétlenül lenne jó indulatú nem tudom, hogy a VTO számára káros lehetne, vagy pozitív, és jelen pillanatban úgy gondolom, hogy még megosztottak vagyunk a tekintetben, hogy szerintünk milyen hatással lehetnének ezek a tárgyások a VTO-ra. Elnök. Az USA és az EU közötti kereskedelmi kapcsolatok egy más történet. Igen, de ez hangulatváltozást is okozott a két fél ha esetében. Csak ennyi? Igen. Akkor lépjünk tovább a vitára. Bizonyára tudják, hogy úgy döntöttünk, hogy állandó csoportokat hozunk létre, hogy folyamatosan nyomon kövessük a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlődését az EU és egy sor jelentős partner között. Ezek közé tartozik természetesen az USA is. Ezt a csoportot többek között én képviselem, valamint az árnyék jelentéstevők, az USA-EU e kapcsolatokra foglalkozó Kudvics asszony az EPP részéről, Selde képviselő, Sturdy úr az ECR, Helman Scholz a GUE részéről. Azzal kezdem, hogy először nekik adom meg a szót, talán a néppárttal? Kaspari képviselő? No. Um. Igen, tisztelt elnök úr, nekem a bizottság felé lenne egy kérdésem, mégpedig gyakorlatilag a csúcsalálkozó és a szöveg eh, elolvasása után a transatlanti partnerséggel kapcsolatban nagyon sok eszmecserét folytatunk, mini plénumra is sor került itt Brüsszelben, amit Robert Stadi ösztönzött, kezdeményezett, és a gyakorlatilag a, ö, már a korábbi eseményen ö, került ez napirendre, és ennek az eredményeiről érdemes lenne beszélni. A másik pedig, hogy az Európai Parlamentben a csúcsalálkozót megelőzően már sor került egy eszmecserére, mégpedig egy transatlanti kezdeményezés került asztalra, és a biztos úr is pozitívan nyilatkozott erről a sajtóban. Érdekelne, hogy ezek után a nagyon mondhatjuk pozitív reakciók után mik lettek a konkrét lépések, amelyekre sor kerül majd a jövőben, és milyen tartalmak, konkrét tartalmak alakultak ki, és hogy a jövő hetek ben mit olvashatunk majd még a sajtóban pozitívat, de persze, hogy mi fog történni a gyakorlatban ezen a téren az előrelépés érdekében. Kérhetem a bizottságot, hogy akkor ezeket a kérdéseket jegyezze föl? Köszönöm. Most Maricsi Sakét kérem, hogy reagáljon a felvetésre, a jelentésre. Szerintem is a közbeszerzési záradék megvitatása is nagyon fontos, és lenne még saját kérdésem is. A 2012-es elekvési terv a kis és középméretű vállalkozásokra hol tart? Mitől tárgyaltak egymással, ezt szeretném tudni illetve hogy a kereskedelmi korlátozások közül az egyik a, a BSE fertőzés, a marha húsfertőzöttsége felmerülte, és mit mondott az USA tárgyaló fél ennek a megszorításnak az esetleges megszüntetéséről az EU importok tekintetében. A harmadik kérdésem pedig az aktával kapcsolatos. Erről már régóta folyik a vita, én is benne vagyok ebben, és úgy tűnik, hogy véleménykülönbség van. Pontosabban a jogalap, a szerződéses EU szerződéses jogalap és az amerikai jogalap között a EU szerződés minket köt, az usa az úgynevezett Executive Agreement azonban nem köti jogértelemben, és ebből esetleg hátrányai származhatnak az EU-nak, szeretném megtudni, hogy így van ez, mennyire van ez így. Ennek a megalapodásnak a státusza felmerült a viták során, és még egy utolsó kérdés. Jó lenne, vagy kérés, hogy akik a techben benne vannak, és a parlamentben általában érintettek, azok folyamatosan gyorsan adatokat, információkat kaphatnának-e majd egymástól rendszerszerű alapon. Robert Sturdy kért szót. Köszönöm, elnök úr. A legtöbb kérdést, amit fel akartam tenni, már megkérdezték. A plenáris jelentéssel kapcsolatban, az állásfoglalással és Daniel jelentésével kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy beleírtuk, hogy munkahelyeket a növekedésért ösztönözni kéne, tehát munkahelyteremtést. Ugyanakkor a konvencióban korlátozások vannak, és nehézségek, amelyek ennek útjába állnak, és ráadásul a kiskapun nem tarifális jellegű korlátozások is mindig bejönnek. Ugye a közbeszerzések kapcsán is felmerült ez. Daniel ö, hogy fogja a, az Európai Bizottság monitorozni azt, amiben most megállapodtak? Ugye júniusban lesz majd egy köztes dokumentum, és 2012 végére születik csak majd meg egy ajánlás. Fogunk-e kapni információt valóban minden köztes lépésről, valóban érezni fogjuk a különbséget a bizottság parlamenti kommunikációjában, és tényleg érezni fogjuk, hogy a bizottság együttműködik az USA-val, vagy pedig az lesz, mint eddig, hogy csak szavak szintjén vannak be minket. Indiával ugyanez volt. A kereskedelmi tárgyalások során India munkahelyeket akar a növekedés érdekében, ezt meg is, el is érte ezt a célt, csak mi nem értük el ezt a célt. Mikor lesz már Európában új munkahely a mi növekedésünk érdekében ezen megállapodásokból fakadóan? Scholz eh, Gue. Scholz Óla Gue részéről. Um, köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm ezt a nagyon átfogó beszámolót a legutóbbi transatlanti gazdasági tanácsülésről. Azt hiszem, hogy első alkalommal kapunk ilyen komplex képet a zajló tárgyalásokról. De persze egyetértek Kaspári kollégával is, amikor azt mondja, hogy a plenárison és a szakbizottságban is nagyon gyakran vitattunk meg ügyeket a gazdasági, kereskedelmi együttműködésre vonatkozólag az USA-val. És úgy gondolom, hogy a tech a Transatlanti Gazdasági Tanács fontos fórum minden gazdasági terület szempontjából. Kérdés, milyen jövőképet lát a szabadkereskedelmi megállapodásnak, hiszen ez az összes kereskedelmi gazdasági kapcsolatunkat befolyásolná. És a briefingben szintén említette a bizottság képviselője, hogy globális kérdéseket is megvitattak. Az USA-EU kapcsolatra vonatkozólag, illetve az USA-EU és a világ más régiói kapcsolatával kapcsolatban. Stratégiai, gazdasági tekintetben innovációs politika, valamint a szellemi tulajdonjogok védelme, ezek is olyan aspektusok, valamint az akta, amelyekkel kapcsolatban Szintén tárgyalunk a szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalások során. De az ilyen ügyekkel kapcsolatban a tárgyalásokban milyen gondolatokat viszünk be? Például a latin-amerikai országokkal, afrikai, ázsiai országokkal való kapcsolatban, ahol bevonódik még az emberi jogok, a foglalkoztatási politika kérdése is. Tehát, hogyha kétoldalú, magas szintű munkacsoport van a munkahelyek és növekedés témájában, az szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, de mi ennek a konkrét jelentése? Aztán az is elhangzott, hogy a negyedik pontban is kifejtjük azt, hogy a munkahelyteremtés az azt jelenti, hogy más országokban teremtünk munkahelyet azáltal, hogy őket vonjuk be a játékba? Tehát, hogy a mi térfelünkön zajló játszma az Indiában hozzon létre munkahelyeket? Hát pont nem ezt szeretnénk, hanem azt, hogy az Atlanti óceán mindkét területén, az Európai Unióban és az USA-ban is jöjjenek hétre új munkahelyek. Aztán a TPP-ről nem tesz említést ez a beszámoló, hogyha ezzel kapcsolatban az USA a csendes óceáni területre koncentrál, akkor ez mit jelent a mi jövőbeli kapcsolatunk szempontjából? Illetve megvitatták-e azt, hogy milyen megállapodásoknak, amiket az USA konkrét területeken kötött, milyen hatása lehet, például gondolok az energia területére, milyen hatásai lehetnek az kanadai olajhomok és kátrányhomok kitermelés ügyére. Ezt is érintették tek ülésen, illetve energiamegtakarítás, energia előállítás más területeire van, amint ezeknek a környezeti kihatásaira kitértek-e. Végül üdvözlöm, hogy a munkahelyek és növekedés munkacsoportja létrejött. Nagyon érdekel az, hogy a kereskedelem területén e munkacsoportban az USA részéről kivesz részt. és nálunk Andor biztos úr, a foglalkoztatási biztos vesz részt ebben a munkacsoportban, tehát európai részről, még a konkrét menetrendel is, amit ön bemutatott, 2012 végéig úgy látom, hogy ez alapján konkrét jogi megállapodásra kell, hogy jussunk. Hogy politikai koherenciát tudjunk elérni a különböző területek között a mi megközelítésünkben is, és ezáltal már a kezdettől az összes politikai aspektust, ami a fejlesztésre vonatkozik, ami a növekedésnek a része, szintén érintsünk. Köszönöm, mondja az elnök. Bent Lange következik az SND frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. És hogyha így megnézem a bizottság munkaprogramját a következő két évre, akkor pontosan két közleményt terveznek, ami hát nem túlzottan sok a kereskedelem területén, és éppen ezért felteszem a kérdést, hogy hogyha megvizsgáljuk a TEC találkozó programját, közleményét, akkor hogy nem kellene legalább még két ilyen közleményt kiadni. Az egyik az azzal lenne kapcsolatos, hogy ami egyébként nem függ össze ezzel az intenzív munkával, hanem a módosított kereskedelem stratégiai munkával. Tehát a multilaterálistól elmozdulás történik a bilaterális irányba, és ezt meg kellene vitatni. És én tulajdonképpen azt várnám, hogy a bizottság mondja ki azt, hogy melyik kereskedelem politikai stratégiát kívánja ö, folytatni. Mert hiszen azt is lehet mondani, hogy a WTO irányba ez a dolog, ez meghalt, tehát akkor gyakorlatilag inkább bilaterális irányban kellene dolgoznunk az Egyesült Államok irányában, de akkor viszont meg kellene vitatnunk, hogy milyen súlypontok mentén történjen ez a tárgyalás. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen rengeteg terület érintett itt, akkor gyakorlatilag azt is megvizsgálhatjuk hogy mi lenne a parlament közreműködése ebben a kérdésben, hiszen itt nagyon sok alapvető területet érintenek ezek a témák, és nagyon bele kerülnek ezek a parlament hatáskörébe és tevékenységi körébe. Tehát én javasolnám azt, hogy vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy milyen konkrét kapcsolata van a parlamentnek, például a kereskedelmi egyezmények mandátumaival kapcsolatban, hogy nehogy ez a folyamat valamiféle önálló mozgásba kezdjen és önállósodjon a parlamenttől. Egy másik pont, hogy nagyon érdekesnek tartom azt, hogy a standardokat valamilyen közös módon kívánjuk a jövőben kialakítani. Az én tapasztalataim azt mutatják, hogy a standardok, a határértékek azok mindig egymással szembeni versenyeszközként kerültek bevetésre, és nem valamilyen közös megállapodás tárgyát képezték. Tehát például az autóiparban ott mindig egymással szemben próbálták ezeket érvként felhasználni a versenytársak. Tehát akkor kérdezném azt, hogy mit tudnánk arra kitalálni, hogy ezt a dolgot, ezen túllépjünk, hogy ez ne így történhessen a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Bizottságnak adom meg a szót. Nagyon sok kérdést kaptak, és megjegyzést, parancsoljanak. Megpróbálok röviden válaszolni a kérdések tömegére való tekintettel. A záradék és a, az USA munkaügyi törvénye nem került szóba a csúcs találkozón. Miért kérdezi az elnök? Miért? Azért, mert ez egy nagyon rövid csúcs találkozó volt, nem hallottuk az elnököt. De szeretnénk tudni, ragaszkodom, ez nagyon fontos téma. A parlament kérte, hogy erről legyen szó, miért nem beszéltek róla, amikor kértük? Nagyon hosszú listánk, megtárgyalandó listánk volt az USA-val, önök is felsoroltak egy csomó témát. Az Airbusról is szó volt. Nem tudtunk minden kereskedelmi kérdésről beszélni. De ez nem jelenti azt, hogy erre nem figyelünk oda. Folyamatos, átfogó konzultációt folytatunk minden témáról az USA féllel jó hangulatban, csak mindkét félnek egyrészt a legislatív környezet is kereteket és korlátokat ad arról, hogy miről beszélhet, és tudjuk, hogy bizonyos témákban nem lehet közös nevezőt találni néha, még a világkereskedelmi egy szervezet közvetítésére is szükség van sokszor. Tehát erről most nem beszéltünk, a munka törvénykönyvéről az USA-ban, de a tek ülésein folyamatosan szó van minden témáról. Ne felejtsék el, hogy Obama elnöknek és az ő stratégiájának nagyon fontos része az, hogy munkahelyeket teremtsen, és ez egy politikailag nagyon érzékeny téma lett volna. Konkrét ö, lépések azért történnek a munkacsoportban, a növekedési munka helyteremtési témában. Jó, hívjuk ezt egyelőre még nem FTA-nak, közös szabadkereskedelmi övezetnek, csak beszéljünk az egyes altémákról. Az első hat hónap során, ahogy mondtam, minden opció még nyitott, megvizsgáljuk őket, hogy melyek a legígéretesebbek, utána pedig lesz egy időközi jelentés jövő év elején, és reméljük, hogy jövő végéig egy végső jelentést tudunk majd írni ezekből a témákból. Most próbáljuk kialakítani a tímeket és az együttműködés struktúráit. A TPC-nek most tettem jelentést a tanácsi munkacsoportoknak, most eljöttem ma önökhöz, és ebben a fázisban vagyunk, hogy tájékoztatjuk legszorosabb partnereinket arról, hogy mit csinálunk, mit akarunk a közeljövőben lépni. Ami a közép és kis és középméretű vállalkozások kapcsán az együttműködést illeti, két konferencia is volt idén, ahol már leszögeztük, hogy mely területeken tudunk, akarunk együttműködni. A kereskedelem ösztönzés például az egyik ilyen fontos tevékenység, a bevált gyakorlatok cseréje, a tanácsadás, illetve a, a kis vállalkozó képzése, aztán a rendszeres találkozók megszervezése, a tekintetben, hogy mely állami politikák a leg hasznosabbak a kis és középméretű vállalkozások. Nyilvánvaló számunkra, hogy az USA-ban az, és az EU-ban nagyon más a kis és középméretű vállalkozások aránya szerepe a gazdaságban. Tehát a legfőbb elgondolkodni való itt az, hogy hogyan lehet olyan kereteket teremteni, amely mindkét félnek valamilyen módon előnyöket hoz. A BSCB ugyanaz vonatkozik, mint a munkaügyi törvényre, erről nem beszéltünk, bár folyamatosan egyeztetünk erről a témáról is. Az aktáról a megállapodás természete nem ö, ö, olyan, hogy még nem kötelezi az usa semmire, csak az aláírt megállapodás és a ratifikáció ö, fogja ezt meghozni. Nem is gondoljuk azt, hogy a végrehajtásban most egyből jelentős lépések, változások történnének. Hogy milyen egyéb kereskedelmi korlátozások vannak. Nos, ezt egy folyamatos monitoring mechanizmus vizsgálja, a Market Access Strategy amelyen belül a tagállamokkal folyamatosan egyeztetünk minden érintettel, és igyekszünk ezeket folyamatosan feltárni, listázni. Ezek gyakran valóban nem jogalkotásból fakadó korlátok, hanem csak azok látják őket, akik a valós kereskedelmet viszik, és ha itt a fact sheetbe ezeket beleírjuk, akkor akkor ez azt is jelenti, hogy ez nem csak egy elméleti dolog, amelyből jogalkotási következtetéseket kell levonni, hanem, hanem gyakorlati intézkedésekre is szükség van. És nem, korán sem csak szavak szintjén akarjuk Önöket tájékoztatni, vagy mondjuk ezt, hogy tájékoztatjuk Önöket. A legmagasabb szinten tájékoztatunk mindenkit, Ugyanakkor figyelembe kell venniük, hogy a legmagasabb szint nem szereti, hogyha hamarabb kiszivárognak dolgok, mint ahogy ö, azoknak megvizsgálták a valós megvalósíthatóságát és lesettséges erény, erényeit, mert ha kiszivárog ilyen információ, akkor az hátráltathatja az adott döntést. Ugyanakkor amit csak lehet, azt a lehető legmagasabb szinten láthatóvá tettük. Tény, hogy a jelenlegi eljárás most jobban ösztönzi a résztvevőket is az előrelépésre, és az, hogy nőtt a vizibilitás, a láthatóság, ez mindenkire pozitív nyomást gyakorol, és mindenki rákényszerül, hogy politikai véleménye legyen. Ami az FTA esélyeit illeti, erről csak annyit mondhatok, hogy a prioritások között szerepel, de hogy milyen FTA lesz, milyen szabadkereskedelmi térség, arról senki nem tud többet még. Ez majd a megvalósíthatósági tanulmány eredményeitől függ a potenciális gazdasági előnyek ismeretében az biztos, hogy vannak most is még bőven olyan jogszabályok, amelyek korlátozzák a kereskedelmet, és ezeket így vagy úgy ö, csökkenteni kell, ugyanakkor ezek nehezítik az előrelépést is. De a vita elkezdődött az USA-val erről a témáról. Hogy a, a harmadik országbeli cégeknek milyen munkahelyteremtési lehetőségei teremtődnek ebből, hát vegyük azt, hogy ez még nem megállapodás. A munkahelyeket pedig nem a kormányok teremtik, hanem mindig a cégek közvetlenül. A kormányok szerepe mindig csak az, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a működő vállalkozásoknak a munkahelyteremtéshez. És néha nem lehet előre látni, hogy hol lesznek majd tényleg munkahelyek egy-egy intézkedés kapcsán. De a tapasztalat szerint a kereskedelem volumenének növekedése általában jólétet is növeli, és a jólét növelése, az növekedése pedig mindig munkahelyeket is teremt. De előre egy-egy kormány nem tudja megmondani, hogy egy konkrét intézkedéssel konkrétan hol és mennyi munkahelyet teremtett. Ez mérhetetlen. Egy biztos, hogy milyen irányba kell tovább lépni, és ez a kereskedelem növelése, ennek mindig munkahely az eredménye. A PP, PPP-ről nem beszéltünk, mert ez nem képezi részét a transatlanti együttműködésnek, ugyanakkor mindkét fél érdekelt abban, a csendes óceán mindkét partján politikai okokból is, hogy ilyenek legyenek. Lehet, hogy ö, meg, tehát megvan a szándék, hogy legyen több kereskedés és több jólét, ugyanakkor ö, az a vicc, hogy, hogy a mi belső piacunk sokkal nyitottabb, mint ahogy az USA viselkedik a világ többi részéhez képest. Tehát az USA-ban nagyon sok kereskedelmi korlátozás van, tehát a valódi partnerséghez az kéne, hogy ezek megszűnjenek. Ez persze nem jelenti azt, hogy az EU mindent jobban csinál, energia ügyben, ugye az FTA tárgyalások Kanadával, amit ugye szita tárgyalásoknak hívunk, rendszeresen foglalkozik a témával, és mi is tájékoztattuk önöket arról, hogy hol tartunk. Önök és tudják, hogy az EU-nak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Tudtommal erről most nem volt a tanácsban szó. Hogy a kereskedelmi biztos ment, és más biztosok nem ebbe a transatlanti gazdasági tanácsban. Most ennek kapcsán ne felejtsük el, hogy a biztosok kollegiális alapon működnek, tehát egyik biztos sem hozhat döntéseket a teljes bizottsági kollégium nélkül. Egyszerűen azért a kereskedelem biztos ment, mert ez volt a legoperatívabb megoldás, hogy ő felügyelje ezt a tevékenységet, ez az ő portfóliója, de ezt szoros együttműködésben teszi a kollégáival mindig is. Így volt és így lesz ez. Ami a közleményt és általában a kommunikációt illeti, a DD-től elléptünk a multilaterális irányba, de hogy csak multilaterális megközelítés legyen, ez már 2006-ban kipróbálásra került, ezt idén tovább erősítettük egy közlemény megjelentetésével, amit Dögis biztos úr adott ki, és az önök bizottsága is megkapott időben. Nos, amit most csinálunk, ez nem elszakadás a multilaterális megközelítéstől. Sokszor kapjuk ezt a kritikát. Washingtonban mi is elmondtuk, nekünk is elmondták, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk a multilaterális megközelítés mellett, hiszen ez a legjobb mindenkinek. Csak azt látjuk, hogy jelenleg konkrétan nem látjuk közvetlenül annak az esélyét, hogy ezt meg lehetne teremteni valamennyi partnerrel. És sok üzleti szervezettől is azt halljuk az USA-ban, hogy nem elégedettek a tárgyalások jelenlegi szintjével. Tavaly az USA elmozdult valamelyest ebbe az irányba. Valójában Azonban azt látjuk, hogy a következő miniszteri konferencián továbbra sem lesz ennek esélye. Sajnos kénytelenek vagyunk a bilaterális ö, megközelítés is megtartani, nem a multilaterális helyettesítéseképpen, hanem kiegészítéseképpen, mivel a multilaterális feltételeinek elfogadása egyes partnerek számára nehéz, és amíg ez nem történik meg, addig sem szabad abba hagyni az együttműködést, és akkor a versenyzők között muszáj, hogy kétoldalú egyezmények is szülessenek. Ugyanakkor azon vagyunk, hogy egyre jobb bilaterális együttműködéseket kössünk, amelyek később építő köveivé válhatnak egy multilaterális megállapodásnak. Végül pedig a normákról tény, hogy a normák bizonyos mértékig zsarolás eszközei voltak, mondjuk úgy, hogy a piacvédelem eszközei voltak, a különböző normák megalkotása, egyfajta verseny ellenességet is kifejezett ez. Ugyanakkor a jelenlegi közös kihívás, amit az USA és az EU egyaránt tapasztal, rákényszerít minket arra, annyira sok az összefonódás szégeink között, a beruházások között, hogy a külső közvetlen beruházások tekintetében is, ha ezt összevesszük az EU és az USA kapacitását ilyen téren, akkor mi vagyunk a legnagyobbak még a világon, ezért Nyilvánvaló, hogy szükség lenne közös normákra, amelyek nem nehezítik legalább az együttműködésünket, és nem egymással szemben védjük polgárainkat, piacainkat, hanem, hanem a harmadik világbeli fellépésünket, versenyünket teszi versenyképesebbé, Jelenleg tehát elmozdulás van, a tisztán nemzeti normalkotástól e, egyfajta közös normalkotásig. Ugye az előző valamilyen módon a protekcionizmus szinonimája volt. Rájöttünk, hogy kompatibilis normákra van szükség, és elméleti alapon ezt nehéz elkezdeni, mert a normalkotás mögött hatalmas üzleti erők sorakoznak, és csak akkor fog működni, hogyha maguk az üzletek is, mármint az üzleti vállalkozások is támogatják ezt. És most már a, az az elektronikus médiák kapcsán ez most már egyre jobban felmerül. Nem akarom önöktől elvenni az időt. Ha akarnak még kérdezni, itt vagyok, de talán eleget beszéltem. Köszönöm szépen. Bizony nem nehéz megérteni, hogy rengeteg téma merül fel, és ezért rengeteg megbeszélni való lesz az elkövetkezendő hónapokban folytatott tárgyalásokra is. Nagyszerű ez a lehetőség arra, hogy mi is megkezdjük a munkát az állandó bizottság, az állandó csapat munkájával kapcsolatban. Ezért azt javaslom a többi képviselőnek, az árnyékjelentéstevőknek, hogy üljünk össze, és kezdjük meg csapatunk munkáját amelynek az a célja, hogy ezen magas szintű munkacsoport munkáját nyomon kövessük, és hát már is nagyon fontos témák merültek fel a washingtoni üléseken. A múlt hónap végén. Akkor ezt a napi rendi pontot zárjuk is le. Köszönöm. És lépjünk tovább a 13-as napi rendi pontra. Gazdasági partnerségi megállapodások jelenlegi állása. Ismét az, a bizottság képviselőivel folytatunk eszmecserét. Bizonyára tudják, hogy mióta beleegyezésünket adtuk az interim csendes óceáni epához nem volt alkalmunk visszatérni a tárgyalásokra. A további Ákácsi régióban kötött epákkal. Tudjuk, hogy ezek a technikai jellegű tárgyalások, amelyekre most az elmúlt hónapokban sor került, például a kelet-afrikai közösséggel, egy afrikai fejlesztési tanácsal és Nyugat-Afrikával folytattunk ilyen tárgyalásokat. A következő EU-AKC miniszteri ülés előtt és ezen tárgyalásokat nyomon követve úgy tűnik, hogy ez a megfelelő pillanat, hogy a legfrissebb fejleményekről információkat kapjunk. Ezért nagyon fontos, hogy meghallgassuk a bizottság képviselőjét ez ügyjel kapcsolatban. Sandra Galina és Ben Napnau képviseli az Európai Bizottságot. Melyiküknek adja meg először a szót? Galina asszony, öni a szó. Köszönöm szépen mindenkinek, jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy felvették ezt a napirendi pontot a napirendjükre, hiszen rendkívül időszerű tényleg, hogy ezt megtárgyaljuk, hiszen következő hónapban kerül sor a közös miniszteri ülésre. Az összes AKC ország miniszterei Brüsszelbe fognak érkezni. Egy nagyon általános megjegyzéssel szeretnék kezdeni. A tárgyalásokban igazából senki nem tudja előre megmondani, hogy mikor jutunk végleges eredményre. Én magam is volt, vettem részt olyan tárgyalásokban, ahol már egy kis újnyira tartottunk a végeredménytől, és utána mégis megakadtak a tárgyalások. Az életben sem biztos soha semmi, de a tárgyalásokban még bizonytalanabb. Úgyhogy nem azért vagyok itt, hogy hamis reményeket keltsek önökben. Mindazonáltal szeretném elmondani, hogy 2011-ben óriási növekedés következett be a tevékenységeinkben, köszönhetően biztosunknak, aki politikai szempontból komoly beruházásokat tett ebbe az ügybe, és most ennek megvan az eredménye is, hiszen ösztönözte a tárgyalási folyamatokat az ő erőfeszítése. Egy példával szeretném kezdeni. Közép-Afrika. Ha mondhatom így, visszavonultak a felek a tárgyalásoktól majdnem két évre. Fontos azt is tudni, hogy ezek a partnerek, akik a tárgyalást kérték, hogy újítsuk fel, egy nagyon formális ülésen tették ezt meg tavaly decemberben. Azóta öt tárgyalási fordulóra került sor tudják, hogy mennyire nehéz technikai tárgyalásokat folytatni, mennyi előkészítésre van szükség egy ilyen előtt. El tudják tehát képzelni, hogy öt forduló az nem vicc. Az nagyon komoly ügy, ezért úgy gondolom, hogy nagyon örülhetünk annak, hogy ez bekövetkezett a közép-afrikai régióval folytatott tárgyalásainkban. És egy másik példa, a kelet-afrikai közösség, az úgynevezett EAK, térség, ahol az integráció sokkal tovább jutott már, mint Közép-Afrikában. Itt voltak nehézségeink. Darassalámban egy kisé problematikus ülésünk volt. Két fél visszavonulót fújt, de szeptemberben nagyon gyümölcsöző találkozót tartottunk. Különösen eljárásbeli ügyekre koncentráltunk, de bizonyára tudják, hogy e régió tekintetében a technikai ügyek már annyira előre haladtak, hogy egy egy menetrendet is meghatároztunk, és ezért ez a visszavonulás, ez a, ez a csend, ez nagyon jelentős jel volt. Nem akarok hamis reményeket kelteni tehát önökben, ahogy mondtam, de itt úgy tűnik, hogy a két fél közötti különbségek már meglehetősen lecsökkentek. Nyugat-Afrikáról elmondhatom, hogy egy 16 országból álló régió, és ezzel a régióval kapcsolatban is nagyon intenzív technikai tárgyalásokat folytattunk. Négy körben, ebből kettő magasrangú tisztviselőkkel történt. A technikai elemeket sikerült lecsökkenteni egy olyan csomagra, ami már miniszteri csomagnak tekinthető. Csak három olyan ügy maradt, amelynek technikai közeledésre még szüksége van. Ez is egy régió, az ECOWAS szervezet révén tárgyalnak, a politikai képviselet azonban némileg hiányos. Az ECOWAS-nak ugyanis nincs elnöke, úgyhogy kicsit nehéz látni azt, hogy mennyire gyorsan tudunk haladni velük. De technikailag elmondhatom, hogy ez évben nagyon komoly munkát végeztünk. Most a SZADEK következik, egy másik fontos régió. Nagyon fontos, mert mert ez egy nagyon különleges régió. Különleges, ezért nagyon érdekes lesz meglátni, hogy mi történik. Az EU szemszögéből szerintünk már minden kártyát sikerült kiterítenünk az asztalra, ez a múltban nem volt igaz. A javaslatainkat, az ajánlatainkat már bemutattuk. És itt most politikai akaratra lesz szükség. A kérdés nagyon egyszerű. Megvannak-e az eszközeink arra, hogy hidat verjünk nagyon elvi alapon nyugvó álláspontok köré, vagy közé. Tudunk-e olyan megoldást találni, ami mindenkinek elfogadható, hiszen a régión belül is nagyon nagyok a véleménykülönbségek. És végül az ESA-ra szeretnék koncentrálni, ez is egy nagyon komplex régió. De nagyon ösztönöz minket az, amit látunk, az interim EPÁK ratifikációjával kapcsolatban négy országból három már jelezte azt, hogy az ideiglenes alkalmazást megkezdték. A zimbabvei ratifikációs folyamat, ha mondhatom így, kellemes modorban zajlik, és remélhetőleg le is fog zárulni. Persze nagyon óvatosan és alaposan nézzük azt, hogy mi történik, de az a benyomásunk, hogy ez az ország is a másik háromhoz hasonlóan szeretné biztosítani és stabilizálni az üzleti környezetet. Ezt mi is támogatjuk. Itt most megállnék, és inkább szeretnék lehetőséget adni kérdésekre, és csak akkor bocsátkoznék részletekbe, hogyha kérdéset tesznek fel valamilyen ügyel kapcsolatban, ahelyett, hogy rengeteg részletet önökre zúdítanék most. Jó, nyitjuk meg akkor a vitat, vitát. Itt vannak a téma felelősségére. végre. Akkor Sturdy urat kérem. Köszönjük a bizottságnak a megjegyzéseket, csak a szedekről szólnék. A brikországok egyikét említette. Hogy gondolja, hogy van most van egy kis lendületvesztés a csoporton belül, mert Dél-Afrika, mintha teljesen új utakon járna mostanában. És ön szerint számít Dél-Afrikának egyáltalán az, amit itt csinálunk? Vagy pedig teljesen külön pozíciót keres magának a kereskedelmi ö, tárgyalásokon belül? Solc úr, köszönöm elnök úr a szót. Nem csak a saját véleményemet mondanám, hanem most a bizottság meghallgatása után is valami közös dolgot szeretnék megfogalmazni. A trade facility határideje ezekkel az országokkal kapcsán nyilván nem lehet eltekinteni a jelenlegi epák és acp állapotától. Rómában nem véletlenül kapott komoly kritikát az utóbbi a partnerországok némelyike részéről. Tehát szeretném a bizottsági gondolkodást tovább vinni. Szerintem a tárgyalások továbbvitele nagyon bonyolult, nagyon nehéz feladat a jelenlegi helyzetben, és le kell vonni a következtetést, hogy ez mit jelent egy bármikor megkötendő megállapodás lehetősége szempontjából. Az afrikai országok említésekor pedig szerettem volna hallani, hogy konkrétan mely országokkal állunk tárgyalásban. Zambia, Malawi, Szudán is rajta van ezen a listán? Nem látom át, hogy ki mit kivel tárgyal, és ha ezek például nincsenek rajta a tárgyaló partnerek listáján, a kelet-afrikai párbeszéd kapcsán, akkor ön, velük majd külön megállapodásokat köt az EU? Ez sem világos számomra. A csendes óceáni térséggel kapcsolatban pedig felmerült bennem egy kérdés. Ugye egyes csendes országbeli országok szorgalmazták a szolgáltatások bevitelét a tárgyalásokba. És tudom, hogy a bizottság azt mondja, hogy csak egyes országokkal vagyunk hajlandó ezekről tárgyalni. Miért van ez így? Mi a bizottsági megfontolás emögött? Nem lenne jobb minden országgal folytatni a tárgyalásokat, esetleg akár annak az árán, hogy ezek lassabbak, mint sem megkülönböztetni egyes országokat, és ezzel felbontani a régió egységét és a mi egységes hozzáállásunkat is. Kaspari úr, ő Kelet-Afrika előadója, Közép-Afrika előadója nincs itt, Nyugat-Afrika előadója sincs itt. Akkor kérdezem a többi tagot a bizottságon belül, Bent Langét, hogy mit mond. Köszönöm szépen, elnök úr, és két pontot szeretnék kiemelni. Az első, első az egy általános jellegű dolog. Az első kérdés, hogy hogyan állnak a tárgyalások tulajdonképpen a különböző EPÁkkal a GSP e, igyekezetekkel, kezdeményezésekkel kapcsolatban. Hiszen úgy tűnik, hogy néhány országnak azért van érdeke azt illetően, hogy az IPA-kkal és a GSP-ket valamilyen módon összhangba hozzák egymással, és a GSP általi előnyöket ne veszítsék el. Tehát úgy tűnik, hogy ez fűződik érdekig. Lehetséges-e az, hogy európai oldalon kihasználásra kerül ez a tény, azt illetően, hogy a tárgyalásokban egy kis nyomást gyakoroljon a tárgyaló partnerére? tehát, hogy gyakorlatilag a GSP előnyök elvesztésével ennek a réme, ez segítsen, azt illetően, hogy a az egyezmények megkötésébe. A másik pedig a SZADAK régióval kapcsolatos egyezmény. Itt elhangzott az, hogy ez politikai szándék, akarat kérdése, és egyébként ezt én is így látom. Ugyanis, hogyha visszagondolunk a szabadkereskedelmi 96-tól 99-ig terjedő szabadkereskedelmi egyezményre, akkor eszünkbe juthat az, hogy a kérdés az úgy merül föl, hogy az akkori dél-afrikai államok számára hogyan tudunk egy fejlődési folyosót kialakítani. És én úgy gondolom, hogy ez most is így áll, tehát saját árnyékunkon kell átlépnünk, és fejlődési kilátásokat kell kínálni ezeknek az országoknak. Tehát, hogyha megvizsgálom azt, hogy mi, mint Európai Unió a cukorpiaci politikánkkal és egyezménnyel gyakorlatilag ebben az évben cukorhiányt alakítottunk ki, és reménykedtünk, hogy a világ piaci áron keresztül a cukorimportok megtalálnak bennünket, de ez nem így lett a valóságban, tehát gyakorlatilag a kereslet oldalon próbáltuk megközelíteni, de kínált oldalon hiány keletkezett. Tehát a cukorgyártók, és hát főként a szétaprózódott fejlődési perspektívák előtt álló cukorgyártók számára például nem kínáljuk fel azt a lehetőséget, hogy egy kedvező tarifával tudnak exportálni az EU-ban, mégpedig csak kizárólag ideológiai okokból nem. Ebben az esetben én el is tudom képzelni, hogy nem járulnak hozzá ennek az egyvezénynek a ratifikálásához. Köszönöm. Greens. Szóval Janik Zsadó az zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Látjuk a kereskedelmi kapcsolatokból, ahogy azt az előbbi bizottsági képviselő is leírta, látható, hogy több kereskedelem, több munkahely. Ennyi. De hogyha a régiók, az ágazatok és a fejlettség szintje iránt is elkezdünk érdeklődni, az már más is. Felmerül egy kérdés az Európai Bizottság expozíja nyomán. Nem értettem meg száz százalékban azt, hogy mi is a menetrend az Európai Bizottság részéről, és mi a valós cél. És milyen nyomás helyeződik rájuk a 18 Ákácsi ország részéről, akik egészen eddig nem kívántak gazdasági partnerségi megállapodást kötni. Tudjuk, hogy miért kezdték meg a tárgyalásokat. Pascal Laminak volt ez az intézkedése. Szeretett volna a kotonui egyezmény nyomán tovább lépni ismerjük a tárgyalási nehézségeket is, de az a benyomásunk, hogy a gazdasági környezet globális szempontból annyira kedvező, ezeknek az ácsi országoknak annyira kedvező a helyzete, hogy új kereskedelmi egyezmények tárgyalására nyílt lehetőség. Nem értem teljes mértékben azt, hogy az említett nyomást azt ki és hogyan gyakorolja következő. Milyen hatástanulmányokat lehetne ezen országokkal kapcsolatban eh, végezni, illetve bizonyos preferenciák visszavonásával kapcsolatban? Ezeknek lenne kereskedelmi, köz, ö, környezetvédelmi, szociális, politikai következménye? A harmadsorban ebben a dinamikában mi lenne az Európai Parlament szerepe? Hogyha például státuszváltozás van, akkor a parlament is társ lesz-e ebben? Az utolsó kérdés, az egyedüli működő és szépen megkötött megállapodás az a Kariforummal létezik. A múlt héten, sőt ezen a héten, december 5-én volt egy értékelő ülés Például kulturális kérdéseket vettettek fel, és kiderült, hogy óriási deficit van a támogatás tekintetében a megkötött megállapodás végrehajtásában. Tehát a Kari Fórum esetében, ahol nem volt probléma a megkötésben, a végrehajtással kapcsolatban probléma van, mert nem támogatják ezt. Tehát milyen intézkedéseket lehet ennek elkerülésére az Ákácsi országokkal bevezetni. No. Köszönjük szépen. Most az ALDA frakciót kérdezem. Ja. Az a benyomásom, hogy a bizottság azon van, és ez dicséretes, hogy 2014-re konkrét tárgyalásokat tudjon majd kezdeni. Másfelől nagyon kockázatos is az, hogyha ezt kitűzzük, ezt a célt, mert mert előfordulhat, hogy ezzel az AKC tárgyalókat szorítjuk sakba, és az eddigi tapasztalatok alapján előfordulhat szerintem az a helyzet, hogy nem ez a legjobb megközelítés. Ha konkrétan egy, egy időpontot tűznek ki, ehelyett inkább jobb lenne egy rugalmas ö, az exportkorlátozásokról szóló, mondjuk az exportkorlátozásokról szóló tárgyalást kezdeni rugalmas határidővel. Ha új határidőket 2013-14-et kitűzzük, akkor ez a tárgyalások rugalmasságát korlátozhatja. A második kérdésem pedig a Kari Fórumra vonatkozik hiszen ugye a delegáció alelnökként én, én láttam már, hogy mi zajlik, és vannak gondok, tény. És érdekes azt is látni, hogy a végrehajtó egység vezetője, Franz von Izek, amikor kommentálja a helyzetet, akkor, akkor nagyjából ugyanazt mondja, mint Zsadó kolléga, hogy nincsen elég emberi erőforrás, nincsen információ, és nincsen pénz ahhoz, hogy megfelelő legyen a végrehajtása a megállapodásoknak. Ha nem vagyunk képesek a partnereinknek megmutatni, hogy hogy a megállapodásnak nagyon sok előnye van, és ha teljes körülön működik, az mindenkinek jó, akkor megfosztjuk magunkat egy jó tárgyalási fegyvertől. Köszönöm. Nekem is lenne kérdésem. Én foglalkozom intenzíven Afrikával és az érintett régiókkal, az előadóhoz hasonlóan, és a Doha tárgyalásokra, ha visszaemlékezünk, akkor azt látjuk, hogy minden fél évben új reménységet keltettek, aztán mégis évek teltek el, és nem történt semmi. Tehát van-e valamilyen béter, vagy valami ilyesmi ezekkel a régiókkal, arra az esetre, hogyha az alapvető reménység nem teljesül. 7-8-13 országot ne blokkoljon egy ország problémája. Van-e ilyen alternatív tárgyalási elképzelés? Ugyanez a kérdésem az azára vonatkozóan is ők kiálltak amellett, hogy vagy mindenkivel egyszerre tárgyalunk, vagy senkivel nem tárgyalunk. Ez, ez az ő esetükben világos, de mi van Afrikával? Very much. Let's uh, go. Köszönöm szépen. Akkor térjünk vissza a bizottsághoz. Galina asszony, vagy esetleg? Natna úr, Galina. igazgató. Igen, vannak ilyen újból és újból felmerülő témák. Világos, hogy nagyon odafigyeltek a menetrendre. És akkor most megpróbálok válaszolni a kérdésekre, és kiegészítő információkat is nyújtani. Az utolsó kérdésre reagálva. A Chile-Mexikói megállapodásról csomagról folytatott tárgyalások éveken keresztül folytak. Egy gazdasági partnerségi megállapodás egy EPA soha nem könnyű. A tárgyalási folyamatok nekem teljesen normálisnak tűntek. És hogyha abban a tárgyalási helyzetben lennének, amiben én, akkor lehet, hogy egy színikus megközelítést éreznének. Ez a címke, amit az epára ragasztottak, de igazából konstruktívak vagyunk, és konkrétan eljutunk nagyon sok régióval kapcsolatban olyan csomagig, amit már minisztériumi csomagnak lehet tekinteni. Tehát a politikusok helyett a súlyemelést mi elvégezzük, a technikai munkát befejezzük aki, amikor a technikai szakértők találkoznak, akkor megnyugtathatom önöket, hogy ők nagyon is konstruktívak, és mindig tiszteletben tartom a tárgyaló feleinket, ha elmondhatom, nemrég érkeztem vissza Afrikából, és szeretem, hogyha kellemes hangulatban folyik, folyik a megállapodás. Tehát a, olyan kifejezések, mint hogy pisztolyt fognak valakinek a fejéhez, vagy agresszív megközelítés, ezek nagyon távol állnak attól, amit én a terepen tapasztalok, illetve amit alkalmazok. A szadekkel kapcsolatban Dél-Afrika merre tekint? Felénk? Ha nagyon őszinte akarok lenni, amikor EPA tárgyalásokat folytatunk, akkor látható, hogy nagyon komoly érdekeik vannak. Ezek az érdekek számos különböző eredetből származhatnak. Például lehet, hogy úgy érzik, hogy az EPA versenyt hoz az ő piacukra. És az ő piacuk az nem csak a szadeket jelenti, hanem akárhova megyek, azt látom, hogy vannak olyan cégek, különösen a szolgáltatási ágazatban, amelyek, ha megengedik, például nigériai cégek kibelezik őket, akik kiválasztják azokat a, a cégeket, amelyekből profitot tudnak csinálni, másokat pedig figyelmen kívül hagynak. Tehát Dél-Afrikában más a helyzet más afrikai országokhoz képest. De hát legyünk őszinték, ez nem egy betegség, amely csak Dél-Afrikára igaz, Nigériában is vannak oligopóliák, sőt monopóliák, cementmonopóliák. és az elnökre próbálunk hatást gyakorolni, de hát ő mit tehetne egy többé-kevésbé gazdasági jellegű megállapodás sorozatban. Na már most egy ilyen EPA esetében nem csak én köztem vagy az EU, és partnereink régió között zajlik, hanem nagyon fontos tényező az, hogy az állat, hogy az, egy, az által, hogy az egyik leggazdagabb piacban nyitunk, és a delegációvezetőkkel épp ezt vitattuk meg a pápuai gíneai delegációvezetővel, és pont ezt vitattuk meg, hogy át kell csoportosítanunk a segítségnyújtást. Azért, mert például rengeteg beruházás érkezik Pápia, Pápua új Guineába, ez azt jelenti, hogy 25-55 ezer ember fog munkát kapni. Tehát uh, itt át kell gondolnunk, hogy uh, mire költünk. Ez a beruházás, ez a Fülöp-szigetekről érkezik, tehát nekünk mást kell célozni. Na már most, ha az epákra gondolunk, akkor mivel, mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy olyan környezet legyen ezekben az országokban, ami vonzza a beruházásokat. Dél-Afrika világosan egy nagyon komoly partner az EPA tárgyalásokban. Most benyújtottunk egy ajánlatot, ha megengedik, akkor most mondok egy részletet, amelynek az a célja, hogy hát, hogy nem is azt mondanám, hogy eloszlassa a félelmeiket, de inkább reagáljon az ő kérésükre. Utalhatnék a híres csilei megállapodásra, amelyel éveken keresztül dolgoztam, ezt most kiegészítő elemekkel kiterjesztjük Dél-Afrikára is. És mielőtt, mi, ahelyett, hogy konkrétan minden egyes kérdésre válaszolnék, szerintem érdemes elmondani, hogy Dél-Afrikában mindig kettős üzenetet kapunk. Egy oldalról ott van a regió, régiós integráció, de más oldalról ők voltak az elsők, akik a TDC-et aláírták. És ez a regionális integráció szempontjából nagyon különleges. Most az EPA-val lehet, hogy persze a regionális integrációról újra újabb beszédeket kapunk, de ahogy mondtam, az egész kérdés azon dől el, hogy mennyire közel tudunk jutni ahhoz, hogy saját magunkat kielégítsük, hiszen hát ez a tehát nem feltétlenül politikailag megvédhető minden döntés, de technikailag végrehajtható. Tehát az egész ügy az azon múlik, hogy önökön keresztül, a parlamenti képviselőkön keresztül, hiszen az én utazásaim során is nagyon gyakran találkozom az EU-AKC közös parlamenti gyűlés tagjaival. Tehát bizalmat kell építeni, ez hiányzik, és az a bizalom, hogy a liberalizáció útjára lépjünk. De a liberalizáció szó azaz IMF receptjét idézi fel a fejekben, ami helyeket hagyott maga után Afrikában. De itt egy kordában tartott liberalizációról van szó, olyan dolgokat liberalizálunk csak, ami a hozzáadott értékláncban előrelépést segít elő. Dél-Afrika az egyenlőségben egy nagyon nehéz oldal, a politikai oldalakat egy kicsit össze kell fogni, de a bizottság részéről azt mondanám, hogy nagyon sok segítséget nyújtana nekünk, hogyha ezt a politikai bizalmat megkapnánk önöktől. Mi vagyunk az önök legnagyobb partnerei, ha őszinte lehetek, amikor tárgyalok, amikor a múltbeli megállapodásokról tárgyaltam, nagyon bűkö, büszke vagyok arra, hogy ezek működőképesek. És azt szeretném, hogy ez is sikeres legyen. Fentartható megállapodásra van szükségünk. Igazából egyáltalán nem arra van szükség, amit az egyik kolléga említett, hogy pisztolyt fogjunk a fejükhöz. A szadekkel kapcsolatban már néhány dolgot megválaszoltam, de akkor most tovább a többi kérdésre. Ha jól értettem Solc urat, arra utalt, hogy egy rendelet módosításra került sor, és lehet, hogy ez most nyomást fog jelenteni. És milyen következménye van ennek a tárgyalásokra? A valóságban néha meglepetések érnek minket. A piaci hozzáférésről szóló módosítás után körbeutaztam az ezáltal leginkább érintett országokban, megpróbáljam elmondani, hogy ez mit jelent számukra. 18-ból azokat a nem legkevésbé fejlett országokat látogattam végig, amelyek leginkább érintettek lehetnek. De még egy ilyen ország számára is egy EBA rezsimhez való visszatérés, az nem biztos, hogy jó megoldás nem csak a piaci hozzáférésről van szó, hanem a hozzá kapcsolódó együttműködésről is. Úgyhogy az EBA igen, ez egy jó eszköz, de egyoldalú. Jótékonykodunk ezekkel az országokkal. Egy EPA esetében a legkevésbé fejlett országgal megállapodást kötünk, egy kölcsönös viszony jön létre. és van számos olyan ország, ami nem rendelkezik preferenciális kapcsolattal. Tehát ez egy olyan lépés, egy olyan cselekvés, és különösen három országot említettem, mert ezeknek találkoztam a kereskedelmi miniszterével, Elefántcsortpant, Gána és Kamerun, a többi kilenc országa esetében csak mondjuk állandó főtitkárral vagy államtitkárral találkoztam. Ezek az országok tudják, hogy a VTO is figyeli, hogy mi történik. És ezt most így bizalmasan mondanám. Voltak olyan politikusok, akiknek erre szükségük volt, hiszen ők is szerették volna, hogy az ő politikai környezetüket is egy kicsit meglögdössék arra, hogy beleegyezzenek egy ilyen megállapodásba. Hogyha egyénenként csináljuk, akkor azzal a regionális folyamatot alássuk, legalábbis ezt mondták néhányan. De ez nem mindig igaz. Múlt héten Kamerunban hosszú megállapodást folytattunk a kereskedelmi, bocsánat, gazdasági állandó föltitkár is ott volt velem együtt egy szemináriumon. Egy átmeneti EPA, egy olyan eszköz, ami lehetővé teszi az egységességet, egy rendszer egységességét, ami működőképes, egy bizonyos megközelítéssel. Amikor egy regionális megállapodást átfogót írunk alá, ott van egy olyan intézkedés, ami azt mondja, hogy ez a megállapodás előbb való, mint egy korábbi átmeneti megállapodás. Úgyhogy nincs hiátus, hanem az kétoldalú tárgyalások is mindig egy közös regionális pont felé konvergálnak. Vannak olyan országok, amelyek nem tették meg ezeket a lépéseket, mások pedig óriási ugrásokban haladnak. De van Afrikában egy olyan lehetőség, hogy a múltbeli eltéréseket összefoltozgassák, befoltozgassák, és a különbségek egyre kevésbé érezhetőek. Kamerun szólóban vett részt a tárgyalásokon, de vannak olyan intézkedések, amelyeket Kamerun akar mindenképpen elérni annak érdekében, hogy ez ne egy különálló megállapodás legyen, hanem egy regionálisnak a része. És ez jó atmoszférát teremt. Az ez a kívánsággal kapcsolatban mm, szintén még Solc úr, kivel tárgyalunk? Hát azzal a négy országgal, amelyeknél már megvan az ideiglenes megállapodás, és most ismét bizalmasan mondom, hogy néha még ezeket a tárgyalásokat is nehéz megindokolni. Hiszen lehet, hogy ugyanannyi ország marad az út végére is. Más oldalról, amikor elkezdődött a folyamat, néhány évvel ezelőtt, akkor az volt a mögöttes gondolat, hogy Malawi és Zambia is csatlakozom majd menet közben, és a Komor-szigetek. De hát nem fogok a Djibouti-re és Szudára is visszatartott lélegzettel várni. Nem gondolom, hogy ezek az országok bármikor is csatlakoznak egy epához, hiszen ők a jelenlegi rendszerben kényelmesen el vannak. Azok az országok, amelyek többet akarnak, még a legkevésbé fejlett országok közül is, azok a Mozambik, Ruanda, Uganda, akik megértették azt, hogy nem akarnak örök életükre ebben a helyzetben maradni, kapcsolatot akarnak, és ebből a státuszból meg akarnak szabadulni. Tehát nem legkevésbé fejlett országok akarnak lenni, de nem akarnak minden kedvezményt elveszíteni. Az általános preferencia rendszerhez tartozó státusz más, mint a gazdasági partnerségi státusz vagy helyzet. Tehát a GSP és az EPA között van különbség. Zöldfoki szigeteken példáját hadd említsem, a legkevésbé fejlett ország státuszból elmozdult, és most GSP plusz státuszba fognak tudni kerülni. Nem feltétlenül ezt akarták, mert ők epát szeretnének. De az egy regionális jelen pillanatban, egy regionális epa van, tehát nekik meg kell várniuk azt, hogy megérjen a helyzet egy regionális epa megkötésére. És itt van egy másik probléma, amit a vége felé vetett föl az afrikai árnyék jelentéstevő. Tehát, ha mindenki aláírja, vagy csak néhányan írják alá, végül persze ezt a technikai jellegzetességet figyelembe kell venni, de az afrikai tárgyalófelek rugalmasabb megközelítést szeretnének kérni tőlünk. Ez egy érdekes jogi kérdés, és most túl sok idő lenne részletekbe menően tárgyalni, de nagyon érdekes. Jó a kapcsolat, tehát látják, hogy a GSP nem adja meg nekik azt, amit egy epától megkaphatnának, tehát szeretnék tovább lépni egy gazdasági partnerségi megállapodásra, és ez nagyon észszerű a legtöbbjük esetében. Hiszen korlátozott piacnyitás nem feltétlenül érintene olyan területeket, ahol van elég munkahely, vagy, amely, vagy azok a területek, amelyek nagyon érzékenyek. Tehát például a mezőgazdaságot kizárjuk. Én szerencsés vagyok, mert a korábbi tárgyalások során sem kényszerültem egy offenzív menetrend követésére. Nem kell átfogót kötni most mindenkivel, minden aspektus tekintetében, hanem hogyha van, amit el tudnak fogadni, akkor arról tudunk tárgyalni. De vannak olyan országok, és ez nagyon érdekes, akik szeretnének tovább lépni. És ez az ő esetükben néha nagyon ö, észszerű, hogy például mondjuk a szolgáltatások területére tovább lépjenek. Dél-Afrika az az hely, ahol 43 oldalas szövegen van a szolgáltatásokra, ez az egyetlen ilyen hely. De ezeket az ügyeket nem lehet regionális tekintetben kezelni mert a regionális piacuk az már szabályozott. Úgyhogy ha a szolgáltatásokról gondolkoznak, akkor ez egy plusz olyan országoknak, például mint a Zöldfoki szigetek, akik gondolnak erre, de például mások, a Szesel szigetek, azok egyáltalán nem akarnak a szolgáltatásokról tárgyalni. Na már most. Hopp. Most lépünk tovább azokra a kérdésekre, amely a cukor részleteibe vezet most be bennünket. Persze a kapacitásunk nem terjed ki arra, hogy előre tekintsünk, de hát Clinton is mindig azt mondta, hogy egykezű közgazdászt akar, hiszen akár hányszor odajöttek, hozzá a közgazdások azt mondták, hogy hát egy oldalról ez történhetne, másik oldalról az azért azt mondta, hogy ő egy oldalú közgazdászokat akar hallani. Nem minden esetben mondható el, hogy azért nem importálunk az LKC országoktól, mert nincsen jó hozzáférés, hanem nagyon gyakran sokkal magasabb áron tudnak például Indiába exportálni cukrot, cukrot ahol óriási a kereslet. És az óriási vám előny az számukra nem feltétlenül előny, mert máshova magasabb áron tudnak exportálni. Vannak olyan szegény országok, ahol függetlenül a rezsimtől a cukorral foglalkozunk. Most megint Dél-Afrikára térnék ki, mert nagyon különleges a helyzetek. Politikai döntés kérdése volt az, hogy még ezen aspektusból is nagyon nagy lelkű volt az ajánlatunk. A magas cukortartalmú termékekkel kapcsolatban is nagyon nagy lelkű ajánlatot tettünk, úgyhogy ők szerintem kezüket szívükre szorítva kell, hogy köszönetet mondjanak ezért. A régiókkal kapcsolatban itt azt mondanám, hát volt egy kérdés, hogy a régiók fejlettségi szintjét meg kell nézni. Hát persze, pont ezt tesszük. És éppen ezért utáltam mindig az olyan megközelítést, hogy az epákat általánosságban közelítjük meg, és köszönöm a türelmüket, hogy minden régiót külön tudunk végigvenni, hiszen minden régió nagyon eltér egymástól. Jelen pillanatban vizsgáljuk azt, hogy milyen lehetséges hatása lenne a piaci hozzáférésre vonatkozó rendelkezések módosításának. Nem lesz hatása, ha ezek az országok úgy folytatják tehát ez egy gesztus. Nem az én akaratom határozza meg az eredményt. Hogyha választási lehetőség van, akkor fel lehet mérni a két lehetőségnek a hatását, de hát jogi, adminisztratív ügyek is közbeszólnak. Tehát itt csak a törvény végrehajtásáról van szó. Persze gondolkodhatunk a hatásokról, de mindig olvasható, hogy ez egy híd, egy időszakos intézkedés, és el kell mondanom, hogy engem nagyon bátorít az, amit maguktól, a miniszterektől hallottam. Tehát inkább Európában hallok problémákról. Ha Afrikában megyek, akkor ők várták ezeket a problémákat, és lehet, hogy még meg sem említik, hiszen pontosan tudják, hogy miről van szó. 2007. 2007 eh, óta, ugye 7 év fog majd eltelni a ratifikációig, és addig bőven lett volna, vagy lenne ideje mindenkinek eldönteni, hogy érdekli a dolog vagy sem, és mindenki felmérheti addig a, a következményeket. Tehát nem akarom ezt banalizálni, de szerintem jó, helyezzük kontextusba a dolgokat. Ö, eh, Világos, hogy szeretnének sokan regionális egyezményeket, de nem minden régió egyforma, és nem mindenhol egyformák az érdekek. Számomra a probléma itt az, hogy hogy amit 2007-ig lezártunk, az nem mindig példaértékű, nem zárult le valóban igazán az sem. Hogy a parlament szerepe ebben mi lehetne? Hát azt hiszem, hogy ezt nem kérdezték tőlem, nem én fogom ezt megválaszolni. Lisszaboni szerződés van, és ez alapján mindenkinek ki van osztva a szerep. Én a magam dolgát igyekszem végezni, és sok történetet elmesélhetnék arról, hogy a parlamentiek mit mondanak a JPA-ek kapcsán, és mi mit teszünk a tárgyalások során konkrétan. Erről folyamatosan nyilván tájékoztatom önöket szívesen. A Karifórum szerintem nagyszerű dolog. Ezek az országok nagyon kevés erőforrással mégis nagyon ügyesen működnek együtt, és a fő prioritásaikat meg is valósítják. A Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság, amelyben én is benne vagyok, éppen mostanában szervezett Haitiba missziót, és a vám ügyi albizottságunkat is aktiváltuk ebben az ügyben, mert ők értenek ahhoz, hogy hogyan lehet konkrétan végrehajtani dolgokat, ki mit kell, hogy csináljon a Vám szférában és minden gyakorlati kérdéshez ők értenek. Tehát bevontuk őket, és örülök annak, hogy ezek az emberek mindent megtesznek a siker érdekében. Vannak olyan hangok, akik kiszólnak, de ezzel együtt alapvetően intézményeivel együtt ez jól működik. Ami a kulturális vonatát illeti a dolognak, ha konkrétan egy kulturális napirendi pontot ki kéne emelni, akkor itt például a szórakoztató iparban működő személyek vízumáról szóló vitát említeném. Ugye ezzel foglalkoztunk közösen, ezzel a kérdéssel. Ez egy ö, ö, olyan kérdés, ami nehéz megoldani, mert minden országnak saját szabályozásai vannak, erre vonatkozik, és ez egy olyan ágazat, ahol ö, tényleg pénzek forognak, érdekeltségek mozognak, és most a tagállamokat legalább odáig eljutottunk, hogy rávezetük arra, hogy hiányosságaik vannak, és ha más nem, akkor úgy tűnik, hogy megvizsgáltuk őket, és ez folyamatban van. Ami az erőforrásokat, a pénzeket illeti, ez megint egy másik kérdés, máshoz is kapcsolódik, de most foglalkoznék vele. Nem igaz, hogy nincs pénz, ha szabad így fogalmaznom. Van pénz forrás, számos forrásból nagyon sok projekt mellé van rendelve pénz. A főbe inkább az, vagy pontosítok, nagyon későn kezdték a javaslatokat megfogalmazni. Nekünk idén hirtelen sok javaslat futott be, és ez, ezeket jó ütemben dolgozzuk föl, és kötelezettségvállalásokat fogalmazunk meg, de ezzel az elő megjegyzéssel továbbra is kimerem jelenteni, hogy nem igaz, hogy nincs pénz, vannak források, csak az ütemezése a pályázatoknak nem volt tökéletes, a, a főigazgatóságunk és az együttműködők is hajlandóak a pénzt kiadni, a struktúrák hiányoztak, a jó projektek léteznek, de még hogyha ez nem is egy ügyes, könnyű kérdés, azt is fel kell fognunk, hogy na, hogyha ezek az országok ugye egyenként gyengék is, együtt egy olyan komoly régiót alkotnak, amelyek, amelyel érdemes tárgyalnunk, szeretnénk az integrációjukat. Ö, senkinek nem jó az, hogy egy óriási tortát icipici szeletekre szeletedünk. Az Európai Bizottság próbálja nyilván tartani a szeleteket, minden egyes kis szelettel ugye miniszteri szinten kell tárgyalni, és ez iszonyú sok időt és erőforrást vesz igénybe, és nem hoz kellő eredményt. Tehát büszke vagyok az eddig elért eredményekre, és ezekre az országokra, akik a kevés pénzből sokat kihoznak, ha lehetőséget kapnak. Mi van még itt? Nézzük csak. A rugalmasságról szóló tárgyalások és a idő, határidők ezt, is, ezt a kérdést is gyakran fölvetik nekünk. Annyit engedjenek meg, hogy elmondjak, hogy a rugalmasság tekintetében, és most nem akarok védekezni, nem akarok szabadkozni, a rugalmasság kapcsán rá kell mutatni az exportkorlátozásokra, amely lehetőséget ad arra, hogy konzultáljanak egymással a felek, és hát elképzelhetik a kollégák, hogy milyen típusúak ezek a konzultációk ezekkel az országokkal. Annak érdekében, hogy ha szükség lesz majd rájuk, akkor új intézkedéseket hozhassanak. Óriási itt az aszimetria minden szempontból. Egyszerűsíteni próbáljuk a származási szabályokat, próbálunk a magas lóhátról leszállni. Korábban elmondtam a szolgáltatások kapcsán, a szellemi szolgáltatások közbeszerzése kapcsán, hogy záradékokra van szükség. De ha nem megy, akkor nem megy a dolog, akkor, akkor maximum rendezvúzunk egymással. Voltak bizottsági tárgyalók, akik máshova tették a hangsúlyt, de szerintem a rugalmasságon kell lenni a legfőbb hangsúlynak, mert a fejlődés, a fejlődő világban, sok országban enélkül nem lépünk előre. Sok tárgyaláson vettem már részt, és minden ország azzal jön, hogy, hogy lépjünk ahova, és vegyük őket komolyan, vegyük őket felnőtt ország számba, és nem adományokat kérnek tőlünk. Ehhez azonban rugalmasságra van szükség. Lehet, hogy egy kicsit szétszórt voltam a válaszadásomban, azt remélem az ezzel együtt mindenkinek válaszoltam a kérdésére, és ha még maradt önökben kérdés, akkor még itt vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Rengeteg időt kapott, nagyon kimerítő, de ugyanakkor a fejünkben világosságot gyújtó tájékoztató volt ez az ön beszéde után sokkal többet tudunk a folyamatokról, a nehézségekről. Valóban nagyon köszönöm. Lépjünk tovább. 13a pont a delegáció beszámolója a kanadai látogatásról november elejéről. a jelentést időben be fogják nyújtani önöknek. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el csak azt, hogy egy héttagú delegáció volt az én vezetésemmel, csatlakozott hozzánk a parlament közi delegáció elnöke Bradborn úr, egy kanadai úriember. A delegáció nagyon időszerű volt, a szita tárgyalások előre haladása miatt, és szerintem nagyon sikeresek voltunk politikai oldalról. Találkoztunk a kanadai szövetségi és tartományi kormányok vezetőivel, valamint a szövetségi parlament képviselőivel, miniszterrel, a nemzetközi kereskedelmi miniszterrel, a CITA fő tárgyalójával Kanada részéről, illetve a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó alsóházi bizottság vezetőjével. Nagyon világos az üzenet, szeretnénk a tárgyalásokat minél hamarabb lezárni, és világos politikai többséget szeretnénk látni a E mögött. Torontóban többek között találkoztunk Ontario gazdasági fejlesztési és innovációs miniszterével, illetve a SITA ontariói főtárgyalójával, hiszen bizonyára tudják, a tartományok kormányai szintén felelősek a tárgyalásokért, azért, mert rendkívül decentralizált a kanadai szövetségi állam. Számos különböző érdekelt féllel tárgyaltunk Ottavában és Torontóban is, szokás szerint üzleti, tárgyal, üzleti felek, civil szervezetek, szakszervezetek, és még a gyógyszeripar képviselői is jelen voltak közöttük. Nagyon sokszínű volt, de mindenki tárgya, támogatta a megállapodást, persze voltak saját a saját szervezetükhöz kapcsolódó fenntartásaik. Az olajhomok ügyet is megtárgyaltuk, ez egy nagyon ellentmondásos Alberta tartomány kormányával tárgyaltunk erről, valamint az inuit emberek képviselőivel is találkoztunk, a terepmunkát, tereplátogatást illetően elmondhatom, hogy egy kutató céget, a BlackBerry okostelefonok kifejlesztőjét látogattuk meg. Elmélyítettük a tudásunkat a kanadaiak véleményeiről, véleményéről, álláspontjáról a szitával kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy sikerült a közös megértést, a közös egyetértést elmélyíteni. Hamarosan megkapják az jelentést írásos formában is. Azon delegációtagok, akik szeretnének hozzászólni, például Péter Stásnyi, aki a kanadai kapcsolatok jelentéstevője, Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, hát csak egyetérteni tudok azzal, amit mondott. Megerősítem azt a hosszú listát, amit ön is elmondott. Rengeteg ülésre került sor, nagyon intenzív és sokszínű volt. Gyakorlatilag minden a, a kanadai miniszterelnököt leszámítva gyakorlatilag mindenkivel, minden érdekelt féllel tudtunk találkozni nagyon hasznos volt, néha egy kicsit túl sok. Ottavában például, hát szerencsére az volt az utolsó nap, egy kicsit érdekesebb volt, kicsit inkább a terepen, a Blackberry gyártónál jártunk. Itt is alkalmazottakkal, vezetőkkel beszéltünk arról, hogy mit csinálnak. Néhány nappal ezelőtt Kanada miniszterelnöke Kanada korona ékszerének nevezte ezt az üzemet. Remélem, hogy segíteni fog ez a látogatás nekünk abban, hogy a, hozzájáruljunk a teljes folyamat előmozdításához. Én voltam egyedül, a, aki a mezőgazdasági ügyben a parlamenti kollégámmal találkoztam de hát az is nagyon hasznos volt. És szeretném hálámat kifejezni és köszönetemet mindazoknak, akik részt vettek abban, hogy előkészítették ezt a rendkívül fontos utat. Nagyon intenzív volt a látogatás, de mindenben elvárásainknak megfelelő volt, vagy még többletet is nyújtott. Érdeklődéssel várom a végső jelentést. Köszönöm. Elnök, a delegáció részéről két személyes látogatásra is sor került. Az egyik a Jéghoki Hall of Fame látogatá- meglátogatása volt. Péter Stasny megdicsőült ott. El tudom képzelni, hogy milyen érzelmek törtek fel benne és a többi szakbizottsági képviselőben. Emellett az Ottavai Egyetemet is meglátogattuk, a kutatóközpontot, amely az EU ügyekkel foglalkozik. Ez is nagyon fontos volt számomra, mint egyetemi ember számára. Kohmerin asszony. Köszönöm szépen és én is nagy dicsérettel szeretnék a bizottság titkársága irányában megnyilvánulni, hiszen nagyszerű volt a program, és nagyon jól voltak összeállítva a tárgyalófelek is, és a sorrend is nagyon jó volt, tehát nagyon átfogó képet tudtunk így kapni a különböző szempontokról, amiket a CITA képvisel Kanadában és egyébként nagyon is észszerűnek tartottam, és nagy segítségnek is egyben, hogy kétszer is tudtunk a kanadaiak főtárgyalójával, Stifold uh, úrral találkozni, aki nagyon jó áttekintést adott kanadai szemszögből a pontokat illetően, és a miniszterektől is megtudhattuk, hogy ők tényleg egy gold plated, tehát aranyba, aranyjal burkolt egyezményt szeretnének elérni. És a jelentéstevőnknek köszönhetően nem csak technikailag, hanem szívvel, lélekkel tudtunk ebben a dologban részt venni. Péter Stasny Kanadában még most is hősnek számít, és ez az EU és a Kanada közötti tárgyalásban az EU pozíciót még, ez külön meg is fűszerezi. Tehát amit elnök úr említett, volt néhány olyan pont, amelyel találkoztunk az utazásunk során, és tudtuk, hogy a szabad kereskedelmi egyezménnyel tulajdonképpen ezek ugyan nem függnek össze, ennek ellenére azért ezeket megvitattuk ott, és egyrésztről például kitértünk a szilbencekről, és az különböző adókkal kapcsolatban is tárgyaltunk, amit az albertai eh, kormányzótól hallhattunk, és mivel ez egy nagyon konkrétan aktuális pont volt, szeretnék beszámolni arról, hogy múlt pénteken volt egy ülés, amit a komitológiai témában a bizottság lefolytatott, és nem jutottak tovább, ami az olajadókkal volt kapcsolatos, és nem tudtak tovább lépni az irányelv kapcsán, és a következő soron lévő környezetvédelmi miniszteri csúcsalálkozón majd ezzel foglalkozni kívánnak. Most nem szeretnék én ezzel kapcsolatban megnyilvánulni, de azért kereskedelmi politikai szemszögből szeretnék utalni arra, hogy mi, mint kereskedelmi bizottság, nagy mértékben ügyelnünk kell arra, hogy milyen mértékben jelent ez a VTO joggal ütközést, vagy további komplikációt. Tehát, hogyha egy valamilyen más oldalról bekerülnek a szabadkereskedelmi egyezménybe pontok, amiket a kanadaiak is kritizálnak, és néhány tagállam sem áll ezzel szembe teljesen kritikátlanul, és a bizottság pedig nem tud hatástanulmányt végezni ezzel kapcsolatban, hogy az kereskedelem politikai szempontból milyen befolyással lehet a munkánkra, és ezért is én ezt nagyon okosnak tartottam, hogy az Ottavában meghallgathattuk egy ottani kormányzó által tartott előadást, mert hiszen nem tudunk megszabadulni attól, hogy ez a problematika, ez a kereskedelem technikai témákkal össze fog keveredni. És ezért szerettem volna csak utalni arra, hogy a VTO-val kapcsolatos összefüggéseket és a hatástanulmányjal kapcsolatos kérdéseket, amiket Kanada kritizált, ne veszítsük szem elől. De egyébként ez egy nagyon érdekes, és tényleg nagyon segítő, sokat segített a munkánkban ez a látogatás Kanadában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem ez egy nagyon jól szervezett út volt, mindenki pozitívan nyilatkozik róla. Valgami és Nick is ott voltak, és persze a kanadai oldalról is, Ottavából is sokan. Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. És hát természetesen én is csatlakozom a titkárság felé kifejezett köszönethez, és egyébként ahogy gondoltam, ez egyébként mert így is szokott lenni különben nálunk, hogy nagyon jól volt előkészítve ez a látogatás, és hogy valóban nagyon széles körben tudtunk tárgyaló partnereket bevonni ebbe az utazásba, és így az egész dimenzióját meg tudtuk az egyezmény által érintett kérdéseknek vizsgálni. Két megjegyzésem lenne, még kiegészítő en az eddig elhangzottakhoz, és azt gondolom, hogy a bizottságban azért mondjuk ki egészen világosan, hogy a tárgyaló partnereink többsége Kanadában, hogy úgy mondjam, üdvözölné az egyezményt, és csak nagyon kevesen voltak, akik a munkapolitikai, foglalkozáspolitikai, keres, köz, környezetvédelmi politikai kérdések miatt félelmeket vagy aggályokról számolt volna be az egyezménnyel kapcsolatban. Tehát hadd mondjuk el azt, hogy a parlamenti képviselőkkel folytatott tárgyalások során talán a kvebeki résztvevők, akik voltak azok, akik kicsit árnyalták azt, hogy a politikai szinten kívül a lakosság körében azért lehet, hogy vannak más nézőpontok is, amiket azért komolyan kellene vennünk. Másrészt, ahogy Szilvának Okmarin is elmondta, hogy elhangzott egy fontos utalás is, mégpedig a törvényes sem fennálló problematikával kapcsolatban, mégpedig, hogy az egyes tagállamokban vannak eljárások, amik az olajadó problematikával kapcsolatban pro- problémásak lehetnek. Tehát, hogyha különböző tagállami törvényi helyzet áll fönn, akkor ez befolyásolhatja az EU törvényi e, mozgásterét is, és ezért talán jó lenne, hogyha feltennénk a kérdést, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen befolyás lehet ennek a tényállásnak azt itt a tényállásával kapcsolatban. Tehát, hogyha mondjuk ki, hogy Franciaország és Németország eltérő álláspontot foglal el a technikai eljárása kapcsolatos törvényi rendelkezéseik terén. Köszönöm. Finally, Daniel Kaspari, IBB. E Végül Daniel Kaspari a néppárt részéről. Így volt ő. Igen, kedves kollégák, én nem akartam ehhez a témához külön hozzászólni, de most, hogy már kétszer is említésre került az olajadók kérdése, ezért szeretném azért ezt kiemelni. Ugyanis ebben a dologban nekünk nagy aggájaink vannak, ugyanis adott esetben előfordulhat az is, hogy hirtelen minden, ami a kereskedelem világában jelen pillanatban érvényes, az a feje tetejére áll. Ugyanis sosem beszélünk arról a kérdésről, hogy egy termék hogyan kerül előállításra. Nyilván vannak keretfeltételek, amiket figyelembe kell venni, hanem egy terméket vizsgálunk. És hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Bizottság mit képzelt el az üzemanyag minőségi irányelvvel kapcsolatban, akkor én akályoknak adnék hangot, azt illetően, hogy ez a technikai eljárásokkal kapcsolatban hogyan tud érvényesülni. Tehát például a CO2 kibocsátással kapcsolatos vizsgálati standardok, amelyeket előkészített az Európai Bizottság, ez mind valószínűleg jogos, de hogy kereskedelmi jogilag ennek milyen értelme van, illetve hogy egyáltalán legálisan alkalmazható ez a gyakorlatban, ez azért kérdéses szerintem, és pont, hogy Kanadával kapcsolatban, pont ami az üzemanyag minőségi előírás irányelvvel kapcsolatban, akár előfordulhat, hogy kizárjuk a kanadai üzemanyagokat jelen pillanatban a kereskedelemből. Jelen pillanatban ugyan nincsenek ilyen importok az Európai Unióba, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére nekünk foglalkoznunk kell itt a bizottságban ezzel, hiszen ez egy állandó dilemát jelent, hogy állandóan különböző minőségi és standard elképzeléseink vannak bizonyos területeken, de hát ezek kereskedelem jogilag nem mindig alkalmazhatóak, és éppen Kanadával kapcsolatban van egy olyan aggályunk, hogy pont a tehát a gyakorlatilag azok az üzemanyagok, amiket az olaj homokokból állítanak elő, és gyakorlatilag ugye itt gondoljunk arra is azokra az olajtermékekre, amelyeket Oroszországból kapunk, és nem hiszem, hogy ilyen rövid távon ebben a kérdésben lekívánjuk zárni ezt a témát. Janik eh, Radu. Janik Radu. Hát igen, az olajhomokról, meg a kátrányhomokról szól a vita, de Stördi korrégára visszautalnék, aki a nem tarifális korlátokról beszél, de itt politikáról van szó. Tehát meg kell találni a kereskedelmi legitimitását is ezeknek a nem tarifális akadályoknak. A GMO-król szól ez tördi jelentés, és pontosan ugyanígy lehet kezelni a bitumen homok kérdését is. Ez talán legalább nem első és legfontosabb kérdés, de a, vagy megoldás a környezetvédelmi intézkedésre egy vámtarifa, de hát bármilyen kezdeményezést, amit javasolni tudnak, érdeklődéssel várunk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ez, ezzel mai ülésünk végére érkeztünk, december 20-án lesz a következő. Egyéb kérdésben nincs megjegyezni való. December 20-án pontosan 9 órakor találkozunk.